Guten Morgen, liebe Kollegen. Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! A tegnap megszakított ülésünket ma folytatjuk. Kezdjük a napirendi ledolgozását. 9-es napirendi pont következik elektronikus szavazás. Elektronikusan kell szavaznunk tehát, és éppen ezért most egy tesztet is végzünk. Ellenőrizzük az elektronikus szavazási rendszerünket, hogy működik-e. Mindenkinek itt van a szavazókártyája? Egy kártya. Hiányzik. Kreszle asszony nem hozta magával a szavazókártyáját. Hát akkor majd őt, az ő szavazatát máshogy veszük figyelembe. Megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom az elektronikus szavazást, amelyet ellenőrzésképpen tartunk. És lezártam. Rendben van, akkor rátérünk a szavazásra, a tényleges szavazásra. Amendment of Regulation number 1073 A 1073-199 LK rendelet módosítása az Európai Csalás elleni hivatal által lefolytatott vizsgálatokról. Ingeborg Kressle a jelentéstevő. A jogalkotási állásfoglalásról, annak tervezetéről szavazunk egészéről. Először is a jelentéstevőnek adom meg a szót. Szeretném azt javasolni, hogy a következőképpen járjunk el. Ma szavazunk a tanácsi szövegről, mert a tanácsnak azt mondtuk, hogy a Költségvetés Ellenőrző Szakbizottság nem fog módosításokat eszközölni, de az én frakcióm és valószínűleg a plenárison és más frakciók módosítókat fognak benyújtani, amelyek megtalálhatók a munkadokumentumban, ugyanis tekintettel az eddigi tapasztalatokra úgy véljük, hogy az Olaf ellenőrzését meg kell erősíteni, vagy legalábbis az eldolgozott szövegben néhány szövegrészt egy kicsit világosabbá kell tenni. Ez a célja annak a három módosítónak, amelyről szó van, és amelyek köré aztán további módosítók is csoportosulnak technikai jelleggel. Tegnap még beszéltem az érintettekkel arról, hogy érdemesen még egy további módosítót benyújtani, mégpedig abban a kérdésben, hogy bíróság előtt lehet-e kérdőre vonni egy Olaf jelentést, egy Olaf vizsgálati jelentést. Jelen pillanatban ugyanis bíróság előtt nem lehet kérni annak vizsgálatát, az egyetlen lehetőség a kártérítés követelése a jelentés alapján. Az Európai Unió jogbiztonsága szempontjából mindenképpen szükségesnek tartom, hogy magát az Olaf jelentést is ö, peres úton meg lehessen támadni az Európai Bíróság előtt. Jelen pillanatban még dolgozom a módosítón, így tehát még nem vagyok biztos benne, hogy a plenárisra elkészül ez a negyedik módosító, ugyanis a jövő hét a módosítók benyújtásának határideje. Szeretném a kollégákat kérni, hogy ne akadályozzák a szóban forgó szövegrész pontosítását. A tanácssal mindenképpen még beszélnünk kell erről, és úgy látom, hogy a tanács mindenképpen hajlandó még elgondolkodni legalábbis ezen, és így hát gondolom nem kárba veszett munka, hogyha ezen fáradozunk. Tehát ma szavazunk a tényleges szövegről, de a módosítókról, majd a jövő heti, illetve a jövő hét utáni héten a plenárison lesz szavazás. Köszönöm. Rendben, köszönjük szépen a jelentéstevőnknek. Akkor átérhetünk a szavazásra. Ki támogatja a szöveget, kérem emelje fel a kezét, aki támogatja. De azt hiszem elektronikusan kell szavaznunk. Megnyitom az elektronikus szavazást. Everybody voted. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 16 igen szavazattal és ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadtuk. Next, uh, next, next abstimmung. A következő szavazásunk a háromoldalú egyeztetésre szóló mandátum végső tervezetéről szól a 2014-es évi költségvetés kapcsán. Jens Gájára jelentést tevünk. Itt több mindenről is szavaznunk kell. Külön szavazást eh, kértek a hármas bekezdésről, ki van mellette, Kérem, emelje kezét. Ki van ellene? Egy ellenszavazat, nincs tartózkodás, akkor ezt elfogadtuk. Négyes bekezdés, kettős, kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Hetes módosító mellette? Ellene? Tartózkodók. Elektronikusan ellenőrizzük a hetes módosítóm eredményét. Megnyitom a szavazást. Check is closed. Lezárom. Tíz igen szavazat, hat nem szavazat, egy tartózkodás, akkor ezt elfogadjuk. Köszönöm. Hatos módosító. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. Hetes módosító mellette. Elle... Mellette ki van? Hetes módosító? Ellene. Tartózkodás elfogadva. Nyolcas bekezdés mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Kilences bekezdés. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. D bekezdés egyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Az állásfoglalás e- egészéről szavazunk. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Hát jeder abgestimmt, dann... Mindenki szavazott? Ha igen, akkor lezárom a szavazást. A szavazást lezártam. 16 igen, egy ellenszavazat és egy tartózkodással elfogadtuk a szöveget. Az Eszter Delenge jelentés következik. Az Európai Parlamenten belüli hatékonyabb és költséghatékonyabb tolmácsolás felé. Négyes módosító mellette ellene, tartózkodók, elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, négyes módosítóról szavazunk. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 9 nem és 8 igen szavazattal elutasítottuk. Kálfin úr? Nem tudott szavazni. Rendben. Most működik a szavazógép? Ha most működik, akkor megismételjük. Megismételjük tehát a négyes módosítóról szóló szavazást, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Még nem? Akkor várunk. Lezárom a szavazást. Greszle asszonynak most már megvan a szavazókártyája, és ön ellene szavazott, ugye? Tíz-tíz arányban akkor elutasítottuk. Nagy kár. Ötös módosító. Mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Hatos módosító mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük, Hatos módosító, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Még nem, úgy tűnik. Lezárom a szavazást. Kreszla asszony, mellette vagy ellene? Rendben, akkor 11 igen, 8 nem szavazattal elfogadva. Hetes módosító. A következő ki van mellette? Ellene. Tartózkodók elutasítva. Nyolcas módosító, Rübig féle szóbeli módosító mellette, de Lange asszony, a jelentéstevő kér szót. Igen, csak hogy egészen pontosan fogalmazzunk, megkaptuk a Rubik féle szóbeli módosítót, én ezt kiegészíteném annak érdekében, hogy a jelenlegi, a jelenleg érvényben lévő szabályokat is tiszteletben tartsuk. Itt van az insist that szövegrész, Ezut ezután én hozzáad, hozzáfügném azt, hogy tiszteletben tartva a parlament döntését a költséghatékony, illetve erőforráshatékony tolmácsolásról tiszteletben tartva a többnyelvűség elvét, és utána folytatjuk a Rubik féle szöveggel. A jelentéstevőnek van-e ellenvetése ezzel kapcsolatban nincs, akkor az így módosított szóbeli módosítóról szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tízes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tizenegyes módosító mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük, ellenőrizzük a tízes módosítót. Elnézést mondja az elnök. Tizenegyes. A tizenegyesről van szó. Megnyitom a szavazást elektronikusan. Ellenőrizzük. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom. Szavazást. 11-9 arányban elfogadtuk. 12-es módosító mellette ki van, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 11-est, mondja az elnök, megnyitom a szavazást. Javítja magát az elnök 12-es módosítóról van természetesen szó. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 13-as módosító mellette. Ellene. Tartózkodók, ellenőrizzük a 13-ast, megnyitom a szavazást. Everybody voted. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadtuk. Egyes módosító, A preambulum bekezdés mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. A hármas módosítót elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Gressle asszony mellette vagy ellene van. Jó, akkor 12-9 arányban elutasítottuk. Szavazunk az állásfoglalás egészéről, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Ha mindenki szavazott, akkor lezárom az elektronikus szavazást. Húsz. 0. 20. Igennel, ellenszavazat nélkül elfogadtuk, gratulálunk Eszter Delangának. Ja, meine Damen und Herren, wir sind damit... Hölgyeim és Uraim, ezzel most befejeződött a szavazás. Köszönöm szépen az előadóknak, és a titkárság munkatársainak, akik támogatását élveztük. Folytatom is a munkát a napi rend 12. pontjával. A 12 pont az Olaf felügyelőbizottságának 2012 évi éves jelentése, az Olaf vizsgálatai kérdések az Európai Csalás Emlé Hivatal számára. Most egy eszmecserére hívtuk meg Giovanni Kessler urat, az Olaf, a csalás elleni hivatal vezetőjét, igazgatóját. Némi türelmetlenség és zaj van a teremben, azt kérném, hogy a társalgást odakint folytassák, ha egy mód van rá, nem látom, hogy kit érint. Kessler úr, minden esetre üdvözlöm a legutóbbi ülésünkön nagyon kevés lehetőségünk volt, hogy megbeszéljük a dolgokat, lejárt az időnk a fordítás ideje is lejárt. Most a testületünk tagjainak az a kívánsága, hogy lehetőséget kapjunk arra, hogy egy intenzívebb párbeszédet folytassunk, aminek feltétele persze az, hogy az összes résztvevő fegyelmezetten dolgozik ma. Ezért azt javaslom, a koordinátorokkal egyeztetve született a javaslat, hogy olyan eljárást választunk a mai napon, amelyet ismerünk a biztosok meghallgatásából, vagyis rövid kérdéseket tesznek fel a testület tagjai, és ha lehetővé teszik, akkor én megszabok egy időt a kérdésekre, ami egy percet jelent a szakbizottsági tagok esetében egy perc állt át rendelkezésre, és Keszler urat is arra kérem, hogy mondjuk két percben válaszoljon, azért is, hogy ma délelőtt lehetőleg sok kolléga tudjon hozzászólni. Felhívom figyelmet arra is, hogy a bizottság kiküldött egy kérdőívet, amely a felügyelő testületre hivatkozott és az Európai Bizottságnak, az Olafnak is kéréseket tettünk fel ezzel kapcsolatban. Meg kellett állapítanunk idővel, hogy a kérdések mintegy 40%-ában, amit az Európai Bizottságnak és az Olafnak kellett volna megválaszolnia, ott az a megjegyzés érkezett, hogy nem tudnak válaszolni ezekre a kérdésekre, ugyanis függőben lévő eljárásról van szó, mi persze a mai napon kiegészítő információkat is várunk, főleg ott, ahol az a benyomásunk, hogy igenis lehetett volna válaszolni a kérdésre, mert a média már részben közzétette a válaszokat ezekre a kérdésekre. A szakbizottság nevében megelőlegeztem volna ennyit, hogy a szakbizottság köréből megelőzzem a bírálatokat, ezért mondom ezt el. Tehát, eh, és eh, a parlament eh, respektálása vele szembeni méltányosság, ugye mi kilenc hónapja kellett lemondani a Dali úrnak, erre kényszerítették, és egy néhány kérdése még mindig nem született válasz. Egy nyilvános ülésen szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a Kokobú, de közben május 20 éjszaka óta megkapta az elnök a konferenciának hivatalos megbízását, hogy a vizsgálatok összefüggésében az Olaf jelentéssel kapcsolatban, Dali lemondással kapcsolatban vizsgálatokat eszközöljön. És ez egyébként a hatáskörünkben is tartozott ilyen értelemben, tehát hogy az Olaf és a felügyelő testülettel foglalkozunk. Tehát nem fogadjuk el, hogy nem kapunk válaszokat adott esetben kérdésre, bár meg kell, hogy állapítsam, hogy a tényállással kapcsolatban ezzel párhuzamosan a sajtó már közölt információkat. Ezt úgy kell, hogy értelmezzük, hogy nem kellően méltányolják a parlament munkáját, ezt mi viszont nem tudjuk elfogadni. Ezt megelőlegeztem volna bevezető megjegyzésként. Most mindjárt azt javaslom, hogy a frakciók sorrendjében megkezdjük a munkát. Keszler úr, a legutóbbi ülésen ön elmondta a véleményét, utána nem volt lehetőség arra, hogy a képviselők kérdéseket tegyenek fel, ezért a koordinátoroknak adok először szólt. Calvin úr, ügyrendi kérdés. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kell kérnem, hogy a koordinátorok ülésén nem voltam jelen, és Gájer úr nem tud jelen lenni ma sem a szakbizottság ülésén. Természetesen teljes mértékben támogatjuk az eljárást, amit ön javasolt, és nyilvánvalóan szeretnénk választ, lehet legtöbb kérdésre választ kapni, és azt gondolom, hogy mielőtt meg, mit az elején talán lehetne adni 5 percet a főigazgató úrnak. Az az érzésem, hogy nem vagyunk mi egy nyomozó bizottság, őszintén szólva, egy társagás, egy konverzáció keretében, ami lehet mondjuk 5 perc korlátot is szabhat, talán másfajta hangulat alakul ki. Ezt az eljárást javaslom inkább. Köszönöm szépen, egy ügyrendi felvetést hallottunk. Kérem a koordinátorokat, Gressle asszony, a főigazgatónak a legutóbbi ülésen 45 perce volt, hogy beszéljen, tehát folyamatosan ő beszélt. Most mi következnénk, azt gondolom, hogy 45 percen keresztül a kérdőívekből tegyünk fel kérdéseket nem gondolom, hogy az általános vitával itt most sokra megyünk. Még mi ezt nem támogatjuk. Van-e további hozzászólás? Vagy szavazzunk esetleg? Stász úr? Őszintén szólva, Greszle asszonyhoz tudok csatlakozni ebben a kérdésben. A dokumentumok rendelkezésre állnak. Van itt egy sok oldalas dokumentum, 9 oldalas dokumentum, és ez pontosan tükrözi, amit Kessler úr elmondott legutóbb 45 percen keresztül. Azt gondolom, ezt jól összefoglalták itt, ebből következően. Hát azt gondolom, hogy Kessler úrnak lehetősége lesz, hogy elmondja a véleményét. Volt is lehetősége, hogy elmondja korábban, az volt az első forduló, most a képviselők vannak soron. Hát akkor nem marad más, mint sem Kálfin úr javaslatáról szavazunk, 5 percet kapja Keszler úr, ez a Kálfi féle javaslat. Ki támogatja a Kálfi féle javaslatot, kérem kézzel jelezzenek. Elektronikusan, jó? Ki támogatja, hogy először a főigazgató úr kapjon 5 percet bevezető megjegyzéseire? Megnyitom. Elektronikusan. Nem működik a szavazógép. Jó, most már igen. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Nem működik, jó. Akkor megismételjük, jó? Megnyitom Most lezárom. 8 mellette, heten ellen. Kressle azt, hogy nem szavazott, ön 8-8-as eredményre vezet ez akkor. Ami azt jelenti, elutasítottuk a javaslatot. Hát akkor azonnal megkezdjük a kérdések körét abban állapodtunk meg, hogy az egyes koordinátorok kapnak lehetőséget, hogy egy percben kérdezzenek. Kérem a titkárságot, hogy ők figyeljenek az időre. A néppárt Gressle az, hogy... Köszönöm szépen. Elnök úr, főigazgató, örülök, hogy eljött, és folytathatjuk az leszünk, egy CTF eh, interjúban április 30-án azt mondta a telefon felvétellel kapcsolatban, itt első alkalommal ismeri el az interjúban, hogy a telefon felvételt a másik fél nem ismerte, és eh, ezt azért csinálták, eh, méghozzá oly módon, hogy jelen volt az egyik nyomozónk, és azt mondja, hogy ez teljesen legális és normál dolog, csak elfelejt ti megjegyezni, hogy a partner nem tudta, hogy felveszik a telefont az Olaf épületében, az Olaf felszerelése, az Olaf mobilkészülékkel történt, és ez illegális. Az Európai Bíróság jogalkalmazása szerint 259 A pontja szerint a belga büntetőjog ról van tehát szó, sem engedélyett. Ez miért gondolja, hogy ez legális? Hiszen attól tartok, hogy újra alkalmazzák ezt a módszert, vagyis ezt szisztematikusan engedélyezetnek tekintik ezt a fajta eljárást. Köszönöm szépen, hogy betartotta az időt. Nagyon konkrét volt a kérdés. Kessler úr, megkérhetem, hogy konkrétan válaszoljon. Parancsoljon. Köszönöm szépen. 15 másodpercet Szeretnék arra szállni, hogy önt megkérjem önt, hogy az ülés végén kapjak lehetőséget, hogy a tagoknak mondjak egy néhány szót, még a végén reflektáljak arra, elhangzott magyarázatot és nem tudtam, nem ismertem korábban, hogy milyen formátumban lesz ennek az ülésnek. Azt hiszem hasznos lehet majd a vita szempontjából. Éppen ezért az ülés végén, ha megengedi, egy néhány szóba szeretnék kitérni. Jó, tehát mielőtt döntés születik. Ugye a szakbizottságnak van egy döntése, de nyilvánvaló válaszolok a kérdésekre. ennyit. Ez egy kérés, Elnézést, hogy nem számítjuk ezt a percet. Kiosztottuk, amit ön írt, ezt írásos formában minden képviselő megkapta. Jó, tehát megkaptam, kértem valamit, amit már megkaptam előtte, ugye? Tehát elnézést kérek, de örülnénk, hogyha válaszolna arra a pontos kérdésre, amit kaptunk. Természetesen, elnök úr, Mindenek előtt eh, Greszle asszonynak is szól, ez tisztelt Greszle asszony, ami a rendszerességet, a szisztematikus jellegét illeti, amit őt említett, én ilyet nem mondtam, és erről szó sincs. Ezt elutasítom mi történt eh, a nyomozás során, a vizsgálat során. Két esetben a telefonbeszélgetéseket magánszemélyek között eh, felvettünk, lehallgattunk először, még mielőtt megkezdődött volna a vizsgálat. Tehát azt se tudtuk, az Olafnak nem volt, nem, Olaf nem vett részt ebben. Egy magánszemély felvehet egy telefon beszélgetést, amit lefolytat egy másik magánszemélyel. Tehát ez a telefonhívás felvétele úgy, úgy történt, hogy később áttatták nekünk, tehát ez bizonyítékként került felhasználásra az eljárás során. Aztán egy második alkalommal is előfordult ugyanez a személy, ugyanezt a dolgot tette meg, már a vizsgálat ideje alatt, az Olaf nyomozók jelenlétében, mint ahogyan ez szerepel is a tevékenységi jelentésében a felügyelő bizottságnak, amit a legutóbbi ülésen vitattunk meg. Ez nem sérti semmiben a belga jogot, és nem sérti nem sért alapjogot vagy emberi jogot nem, nem erről van szó. Nyilvánvalóan a bíróságon ezt meg lehet vitatni, hogyha az érintett személy ezeket az aggályokat felveti, akkor a bíróságon meg lehet vitatni. Tény az, hogy ami történt, az teljesen legális, és nem szisztematikus, mint ön említette. Köszönöm szépen, hogy betartotta az időt. Egy kérdés még, Greszle asszonytól pontosító kérdés. Ezért ezek mindig libabőrös, hogyha valaki azt mondja, ez legális, ez jogszerű. Ez a magánszféra masszív sé megsértése és a belga büntetőjog sérelme is, és hogy erről vitatkoznunk kell, az nagyon meglep. A tanács egy jogi elemzést kért a felvételekkel kapcsolatban és gondolom, hogy már dolgoznak ezen, és ezt a jogi elemzést meg fogjuk kapni. Február óta kilátásba helyezték. Miért nem készült el? Köszönöm szépen. Köszönöm. Keszler úr. Hozzá szeretném tenni azt is, hogy az első telefonhívás, ami az OLAF részvétel nélkül a nyomozás megkezdése előtt született, ezt felhasználtuk a nyomozásban, a második telefonhívást nem használtuk fel bizonyítéként, a leírása sem történt meg, és egyáltalán nem, semmilyen módon nem befolyásolta a nyomozást. Ezt azért mondom, mert semmilyen jogot nem sértettünk tehát meg. A jelentésben is szerepel, hogy átláthatóan jártunk el, semmit nem rejtettünk el. Tehát a második hívásnak semmilyen hatása nem volt a nyomozás folyamatára. Ja, filánk. Köszönöm szépen. Aztán a következő a szocialisták és demokraták koordinátora Kálfin úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Én továbbra is azt gondolom, hogy nem a mi bizottságunknak kell megmondani azt, hogy mi jogszerű, mi nem, nem nyomozunk, és zavarba ejt az, ahogy elkezdtük ezt a mai ülést, ezt a mai eszmecserét. Én a Keszler úrnak szeretném átadni azt a két percet, amit én kaptam a kérdéseim feltevésére, hogy kifejthesse a véleményét, mert szerintem nem így kell egy eszmecserét megkezdeni. Úgyhogy Keszler úr, Kérem, használják ki ezt a két percet. Köszönöm szépen. Nos tehát, azért vagyunk itt, és talán ez az összes képviselő számára is érdekes lehet. Látom, hogy van, aki nevet ezeken a kérdéseken, de hát akkor ha térjek vissza tavaly májusra. Tavaly májusban hivatalos közleményt, hivatalos panaszt kaptunk az Európai Bizottságtól, egy nagyon komoly állítás szerepelt ebben, amely úgy tűnt, hogy azt mutatja, hogy a dohány irány elve kapcsolatos jogalkotási folyamatot valaki tisztességtelenül befolyásolni próbálta. Az Európai Uniós jogszabály alkotás volt forgott kockán, ha mondhatom így. És ez az Európai Bizottság egésze számára, illetve az illetékes biztos számára is erkölcsi kérdésé vált. Ezért az Olafnak kötelessége volt gyors vizsgálatba kezdenie. Természetesen teljes mértékben tiszteletben tartottuk ennek az ügynek a bizalmas voltát. A vizsgálatnak nem volt külső hatása, nem érkezett külső nyomás ránk semmilyen fél részéről. Egy teljesen független és szakmai nyomozást vagy vizsgálatot folytattunk le, és nagyon büszke vagyok arra, ahogy a ö, mi nyomozóink ezzel foglalkoztak. A vizsgálat végén összegyűjtöttük az összes bizonyítékunkat, ezt egy jelentésben összefoglaltuk, és ezt elköltük ahogy azt az Olafnak a szabályzata kimondja, a politikai intézményekhez, amelyeknek ez alapján le kellett vonniuk a saját következtetésüket. És politikai következtetéseket és politikai döntéseket hoznak ez alapján ezek a hatóságok, illetve az illetékes bírói hatóságoknak is, igazságügyi hatóságoknak is elküldtük az eredményeinket, hogy döntsenek arról, hogy jogi felelősségre vonást kezdeményeznek-e, vagy nem. Máltán megkezdődött a bűnügyi eljárás, a bűnügyi vizsgálat, és folyamatban is van a máltai fórumokon ez az ügy. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ami itt történt, ez nagyon fontos. Az intézmények egy külső fenyegetést tudtak ezáltal elhárítani. Ja, vielen Dank. Damit... Köszönöm szépen, akkor folytatjuk a következő koordinátorral. Ja, oké. Okay. One minute. Egy perce van. Köszönöm szépen, elnök úr, rövid leszek. Tisztelt főigazgató úr, a vizsgálat után és a Dali úr esetében történtek után természetesen nagy figyelem irányult az eseményekre, ezen intézmény által és más intézmények által is. Mm, tenne valamit másként ebben az esetben? Másként járna el bármilyen téren? Egy perce van, Keszler úr. Egy percben? Hát egy percben azt mondhatom, hogy nem tudnék máshogy eljárni. Persze az ember mindig tanulhat abból, ami történt, de ami a későbbiekben történt, ez a kampány, illetve a hamis állítások, vagy a koholt bizonyítékok, ezek hatással voltak az Olaf működésére. Hogyha hagytuk volna, hogy ezek befolyásoljanak bennünket, akkor lehet, hogy öm, más lett volna az eredmény. De én nem tennék semmit máshogy, folytatni fogjuk az ilyen jellegű vizsgálatokat ugyanazzal a szakmai elkötelezettséggel, ahogy eddig is a vizsgálatainkat végeztük, még akkor is, hogyha idézőjelben kockázatosak ezek a vizsgálatok, és politikai támadások érhetnek minket, hiszen mm, magas szintű politikusokat is esetleg bevonunk a vizsgálatunk hatája alá. Aldi. Köszönjük szépen, akkor az Alde következik most. Szkilekákis úr. Egy perce van. Mike. Köszönöm szépen, elnök úr. Az én kérdésem arra vonatkozik, hogy az Olaf hogyan kezelte az eseményeket, az ügyeket a nyomozás után. Konkrétan arra vonatkozna a kérdésem, ahogy a sajtóban lecsapódott az egész ügy. Az történt ugyanis, hogy a sajtó nem kapta meg az összes információt, és a megvádolt biztos sem férhetett hozzá a dossziéjához. Úgyhogy hogyan lehet úgy a sajtóhoz fordulni, hogy az illető, a megvádolt személy megvédhesse magát megfelelően. A biztos, a bizottság elnöke és az egész hivatal hogyan tud így megfelelően kommunikálni a sajtóval. Ezt megismételnék-e? Tehát a sajtó nyilvánosság elé tárnák-e az ügyet úgy, hogy közben tudják, hogy a biztos nem tudja megvédeni magát? Herr Kessler, bitte für zwei Minuten. Ja. Kessler úr, két perce van. Köszönöm szépen. Először is ami a sajtóhoz való fordulásunkat illeti, a munkatársakkal megbeszéltük ezt a dolgot, ezt a döntést. Ugye lemondott egy biztos, nyilvánvalóan eh, ez nagy hullámokat vert, és még a, a, a vizsgálat után sem, és más magasrangú es, ö, ügyek esetében sem beszélünk a nyilvánosság előtt ezen ügyekről, hogyha még nem szereztek erről tudomást, de hát ebben az esetben már tudomást szerez, szerzett erről a nyilvánosság, hiszen egy olaf vizsgálatot követően lemondott a biztos. Tehát ezért nyilván nai feltételezés lett volna azt gondolni, hogy majd a média nem tesz fel kérdéseket ezzel kapcsolatosan. Mi már felkészültünk e ezen kérdés áradatra gyakorlatilag, ezért szervezeti okokból kifolyólag úgy gondoltuk, átláthatóbb, jobb, elegánsabb megoldás, hogyha a szokásos bizottsági sajtótájékoztató alkalmával szótejtünk erről. Tehát gyakorlatilag egy gyakorlati, praktikus döntésről volt szó, ezzel próbáltuk elkerülni azt, hogy fél, éven, fél, fél óránként kelljen kérdésekre válaszolnunk az OLAF épületen belül. Másodszorban, hogy méltányosnak tartom-e az eljárást a biztos úrral, és, és így tovább. Igen, azért, mert a sajtótájékoztatón, amely nem az egyetlen volt, több ilyen sajtótájékoztató is volt, hónapokon keresztül és itt a Kont szakbizottságban, Strasbourgban is, az első találkozónk alkalmával is elmondtam, méltánytalannak tartanám azt, hogyha most odaadnám önöknek a jelentést, és bemutatnám az összes bizonyítékot, amelyet a biztos úr ellen összegyűjtöttünk, mert ezt a bizony, a, az érvényben lévő eljárásoknak megfelelően kell megtenni. Tehát a sajtótájékoztató mi csak annyit mondtunk el, hogy nincs egyértelmű megtámadhatatlan bizonyíték. A biztos ellen teljesen méltányosak voltunk, fair módon jártunk el, és a konkrét kérdések esetében is nem adtuk át a bizonyítékokat, nem szóltunk ezekről konkrétan, éppen azért, mert nem volt jelen a biztos, és ez így méltánytalan lett volna. Ezzel szemben az ellenünk koholt dokumentumokat kiszivárogtatták, és mi nem akartunk ebben a játszmában részt venni, hogy most a nyilvánosság előtt játsszuk ezt le, ezt a megfelelő eljárásoknak megfelelően a bíróság előtt kell eldönteni és rendezni. Köszönjük szépen, ez fontos kérdés volt, ez egy kicsit több időt adtam a főigazgatónak. Szkilakakis úr, kiegészítő kérdés, kérem legyen rövid. A kiegészítő kérdésem az, lehetett volna -e kezelni ezt a helyzetet úgy, hogy nem válaszolnak sajtótájékoztató keretében a média képviselőinek. Lehet, hogy Lehetette volna ezt úgy kezelni, hogy ő nem megy el sajtótájékoztatóra, és nem tájékoztatja a médiát. Gondolta erre a lehetőségre? Igen, eszembe jutott, de úgy éreztem, hogy nem volt lehetőségem arra, hogy ne válaszoljak a média kérdéseire, és hát nem is tartottam volna fernek. El tudják képzelni azt, hogy az Olaf, egy Olaf vizsgálatot követően egy biztos lemond, és az Olaf részéről senki nem mond semmit, még csak meg sem erősítik, hogy vizsgálat történt. Én úgy gondolom, hogy az átláthatóság is megköveteli azt, amit mi tettünk, Hát nem, nem lehet másként eljárni. Annyiszor vágták a fejemhez, hogy nem átláthatóan végzem a tevékenységemet. És hát sokan azzal, azzal is megvádolnak, hogy a jelentés tartalmáról nem beszéltem, hát Azért nem, mert nem voltam egy olyan pozícióban, hogy ezt megtehettem volna. Nagyon kiegyensúlyozott módon nyilatkoztam, én azt mondtam, hogy nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy büntetőjogi felelősségre vonható lenne a biztos. Ha csendben maradtunk volna, akkor sokkal súlyosabb vádak értek volna bennünket emiatt, és az átláthatóság hiánya miatt is. Sőt, ez a biztos, volt biztosnak is, ez lett volna a legkárosabb. Bárc Tehát a zöldek részéről egy perc. There's no translation. Oké. Okay. De techniek uh, laat ons in de steek. Um, meneer Kessler, ik heb met veel aandacht uh, de antwoorden uh, gelezen die op... Kessler úr. Nagy figyelemmel hallgattam a válaszait, és nem vagyok teljes mértékben még elégedett ezekkel, mert a válaszok minősége szerintem még nem kielégítő. Néha egy kicsit megpróbál, úgy, értem, úgy érzem, félrevezetni minket és pontatlan információkat adni. Tudja, hogy a felügyelő bizottság egy korábbi tagja, egy hölgy elismerte, hogy jelen volt interjúkon és kihallgatásokon. Négy interjúról beszélt, amelyeken ő is részt vett. Zameten urat hallgatták meg Máltán. És mivel az ő angolja nem elég jó, ezért tolmács is jelen volt. Kommunikációs nehézség lépett tehát fel. És ebből azt a következtetést vontam le, hogy amit itt hallottunk, az nem a teljes igazság. I understood the Keszler úr. Mm, igazából nem vagyok benne biztos, hogy értem, hogy mire akart kiukadni, de elmondom, hogy mi történt, és akkor majd ön eldönti belőle, hogy megfelelő volt-e a válaszom. Skembrin vagy Sembrin asszony az Afkosznak volt az igazgatója, ez a Máltai Csalás elleni hivatal. Ez a tagállami társunk tulajdonképpen az Olafnak a tagállami megfelelője, minden tagállamban van ilyen. És együtt működünk ezekkel a nemzeti afkoszokkal. A máltai nyomozás során, és csak azok a máltai lépéseinkről van szó, az ő jelenlétében zajlottak le. Szilvió Zamit urat meghallgattuk tehát Máltán, és ez a hölgy is jelen volt az igazgatóasszony. Konkrétan az AFKOSZ hivatalaiban, az AFKOSZ irodáiban zajlott ez az meghallgatás. Gail Kimberly asszonyt is meghallgattuk az AFKOSZ irodájában, az igazgató asszony jelenlétében ez nem be kell vallani, mint valami helytelen dolgot, ez nem egy olyan dolog, ami, ami miatt én bűnös lennék. Ez az interjúkról szóló jelentésben is szerepel, az ő neve szerepel ezeken a jegyzőkönyveken, amelyeken egyébként az aláírása is megtalálható. Tehát ez a hölgy maga is aláírta a jegyzőkönyveket, amelyek Máltán a máltai AFKOSZ irodájában ö, történtek. Most, hogy ő tolmácsolta vagy nem, hát bizonyos esetekben ezek a párbeszédek angolul zajlottak. Ezt a nyelvet széles körben használja Zamit úr is, és Kimberly asszony is, és ö, Zamit úr meghallgatása során, ha jól emlékszem, akkor az igazgató asszony egy-két kifejezés lefordításában segített máltai nyelvről angolra. Stász úr, egy perc. Köszönöm szépen. A kérdőív 31. oldalán a 93 C-re adott válaszban Sembri asszonyjal kapcsolatban Ön azt mondja, hogy nem volt ez az a hölgy jelen az Olaf meghallgatásán. Tehát ön akkor most más mond, mint amit a 31. oldalon írásban szerepel. Akkor ön most megpróbál félrevezetni minket, és a kiegészítő kérdésem a következő. Hogyha megnézzük, hogy milyen embereket hallgattak meg. Vannak olyanok, akiket kétszer-háromszor hallgattak meg. Öm, Ráadásul olyan is megtörtént, hogy szimultán történt több meghallgatás. Akkor ez most azt jelenti, hogy önök ketté oszlottak, vagy három vágták magukat, vagy pedig ö, nem voltak jelen az összes meghallgatáson, vagy pedig most megint félrevezet minket Keszler úr. Egy percben kapszott. Megismétlem tehát. Skembri asszony részt vett három, vagy hát egészen konkrétan kettő Máltán tartott meghallgatáson, ami az ő irodájukban történt, és ezekről jegyzőkönyv is szerepelt. De az egész nyomozásban nem vett részt, és semmilyen szerepe nem volt, például mondjuk a jelentés megfogalmazásában. Csak Máltán segített bennünket azokban az esetekben, amikor Máltán hallgattunk ki, vagy hallgattunk meg tanukat. Meglep engem az, hogy emberek több mint egy interjún is részt vettek volna. Ez hát nem, e- ebben semmi furcsa nincs, mégpedig. Mondanék egy példát. Az első interjú, amit a nyomozás során tartottunk, a következő volt. Meghallgattuk a Swedish Match embereit, három vagy négy főről volt szó. Tehát három-négy Swedish Match képviselőt meghívtunk, hogy jöjjenek el hozzánk az Olaf épületébe. De mi, hogy, hogy lehet az, hogy mindannyiukat ugyanakkor hallgattuk meg? Ezt azért tettük, hogy garantálhassuk azt, hogy hiteles válaszokat adjanak. Mert hogyha az egyiket meghallgatjuk, utána ő megbeszéli a társaival, hogy mit mondott, és javaslatokat tesz arra, hogy ők is mit mondjanak, akkor azzal öm, hátrányosan be tudjuk, befolyásoljuk a nyomozást. Éppen azért hallgattuk meg őket egyszerre, hogy ne adjunk nekik lehetőséget arra, hogy információkat adjanak át egymásnak a kérdésekről és a válaszokról. Tehát éppen ezért három-négy különböző teremben egyszerre hallgattuk meg őket, ugyanazon az emeleten, az Olafban. Különböző kihallgatókkal, vagy különböző nyomozók voltak jelen. Volt egy, a felelős, vizsgáló személy, és ő mit csinált? Ez a személy több mint egy interjún is részt vett, tehát átment egyik szobából a másikba, annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy a Swedish Match képviselőihez feltett kérdéseink konzisztensek, és hogy megbizonyosodjon arról, hogy a többi Olaf vizsgáló személy a az egyik interjún felvetett problematikával kapcsolatos kérdéseket fel tudja tenni a többi meghallgatott személynek is. Tehát ő egyik teremből a másikba átmenve biztosította azt, hogy minden interjú esetében ugyanazokat a fontos kérdéseket feltegyék a kérdező biztosok. Köszönjük szépen. Andrásen asszony az ECR részéről egy percet kap parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném elmondani én is, hogy nem vagyunk mi vizsgálati szerv, és nem bocsátkozhatunk bele a vizsgálati eljárás részleteibe, ez ugyanis nem felel meg mandátumunknak. Ugyanakkor azon engem aggaszt az Olaf függetlensége. Az elmúlt tíz év során aggódtam a szervezet függetlensége miatt. A bizottság kérésére az OLAF vizsgálatot folytathat, hogyha egy belső ügy felmerül a bizottsági munkatársak kapcsán. Úgy gondolom tehát a szobaforgó vizsgálat megfelelt a szabályoknak. Ugyanakkor azonban hányszor, hány alkalommal küldött az Olafnak a bizottság vizsgálati felkérést egy olyan helyzet miatt, amely fellépett az intézményeken belül érdekelne az is, hogy tudatában vannak a, azzal, hogy, illetve Dali úr bármilyen alkalommal panaszt fogalmazott meg, mert sérültek a jogai az Olaf által. Keszler úr, két perce van. Köszönöm szépen. Nem vagyok biztos benne, hogy jól értettem-e a kérdés első részét, tehát hogy a bizottság bármilyen más vizsgálatban, vizsgálati kérdést megfogalmazott-e felénk. Igen, volt ilyen. Ugye a bizottság egy nagy szerb, nem feltétlenül csak a bizottsági elnökre kell gondolni, és a biztosokra, hanem a főigazgatókra is sok esetben valóban érkezik ilyen jellegű kérelem hozzánk, ugyanis ők a szabályok szerint kötelesek az Olafnak továbbítani minden olyan lehetséges csalással vagy más súlyos magatartásbeli hibával kapcsolatos ügyet, amely felmerült munkatársai kapcsán. A legutóbbi Olaf jelentés, a tavalyi Olaf jelentés világosan kimutatta, hogy múlt év óta, és ez egy nagyon fontos tény, azt láthatjuk, hogy nő az ilyen jellegű vádak száma, amelyeket az Európai Bizottság és a különböző közintézmények, nem csak az EU-s intézmények, az Olafnak továbbítaniak. A vádak száma folyamatosan csökkent éveken keresztül, múlt év óta azonban ismét növekedést láthatunk. Ez a véleményem szerint legalábbis azt tükrözi, hogy az intézmények elkötelezettebbek a csalás elleni küzdelem területén, és nagyobb bizalommal fordulnak az Olaf felé. És a második része a kérdésnek emlékeztetne lenne szíves? Á, igen, eszembe jutott, hogy Dali úr sérelmezte -e, hogy jogai meg, jogait megsértették volna. Amennyire én tudom, és ugye emlékezzünk arra, hogy Dali úr nagyon világosan fogalmazott mindig a média irányába, tehát mindig a médián keresztül tudatta, hogyha valamilyen aggály merült fel. A luxemburgi bírósághoz benyújtott egy kérelmet, vagy egy keresetet a bizottságra vonatkozóan, és ezen ügy több elemére vonatkozóan, jogsértés tárgyában, és amikor az Olafról van szó, amennyire én tudom, ezen dosszié kapcsán említést tett arról a tényről, hogy mi megkerültük a felügyelőbizottságot az eljárás folyamán. Tehát ő ezt, ezzel a váddal illeti az Olafot, ha jól tudom. Máskülönben nagyon örülök annak, hogy ezt felvetette a bíróság előtt, hiszen így megkérve Timmermans urat, a felügyelőbizottság elnökét, hogy tanúskodjon, tisztázni tudjuk magunkat, és azt, hogy jogszerűen jártunk el teljes mértékben. Köszönjük, Andrásen asszony, van kiegészítő kérdése? Ha igen, akkor egy perce van. Ö, tisztázást szeretnék, szeretném, hogyha az igazgató tisztázná a válaszait. Tehát megnövekedett a panaszok száma az felé. ez a Dali ügy óta történt ez a növekedés, avagy már a Dali ügy előtt is tapasztalható volt ez a növekedés, és a második kérdésem. Dali úr, csak arra vonatkozóan emelt panaszt, hogy a felügyelőbizottságot megkerülte az Olaf, illetve arra vonatkozóan tett panaszt, hogy sérültek az emberi jogai. Tehát először is, így szól a válasz, hogyha a EU intézmények és Európai Bizottság általi információk növekedéséről beszélek, akkor ezek a 2012-es agregált adatok, tehát az egész évre vonatkozó adatmennyiségről van szó, összehasonlítva azt a korábbi évekkel. Nincsenek konkrét statisztikáim arra vonatkozóan, hogy a az információ, a beérkező információk mennyisége növekedett vagy csökkent volna 2012. októberre után. Tehát erre a konkrét felvetésre nem tudok reagálni. Most pedig a kérdés második részére térek rá, amennyiben tudom, de hát lehet, hogy tévedek, és ne, nem tudok róla, hiszen Dali úr nem köteles engem tájékoztatni, de amennyire én tudom, ő azt állította, hogy alapvető jogait megsértettük a mi eljárásunk során, a mi vizsgálatunk során, ugyanis, így fogalmazott ő, megkerültük a vizsgálóbizottságot azzal, hogy a belga az igazságszolgáltatásnak ítéltük az ügyet, neki továbbítottuk. Ez az egyetlen állítás, vagy panasz, amelyel Dali úr élt, ha jól tudom. Köszönjük! Most a GUE képviselő következik, de Jong úr, egy perce van. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha a Dali esetet alaposan megnézzük, akkor az a benyomás alakul ki, hogy komoly nyomás alá helyezik az olaft, És adott esetben Olaf is követhetett el hibákat, másrészt pedig az Olaf függetlensége a kérdés. Kessler úr elmondta, hogy milyen nehézségekkel szembesül, nem csak ő személyesen, hanem a munkatársai is, és milyen lehetőségek vannak, hogy a függetlenségüket megőrizzék. Ez tulajdonképpen a kérdés is. Kessler úr kíván erre reagálni. Két percben. Nos, nem volt, nem kaptunk utasítást, vagy befolyásolásról, nem tudok beszámolni. Külső befolyásról nem beszélhetik, hogyha, hogyha az, van, nem ön mondta, de hogy mi nem vagyunk függetlenek, van, aki már ilyet is mondott, akkor ezt mondja el, hogy miért. Nagyon nehéz védekezni, vagy negatívan elutasítani valamit, ha nem tudjuk, hogy miről van szó. Hogyha Többször is leírták ezt, és meg is, és mm, ebben az összefüggésben, eh, hogy például egy dohány, a dohányipar finanszíroz bennünket. Tehát volt ilyen, nem ön mondta, de ilyen állítás is volt. Ez teljesen rossz. Ez többször elhangzott már. Ez így nem igaz. Ennek semmi alapja nincs. És rágalmazás. És hát és hogyha valaki azt, ezt mondja, akkor, akkor egyszerűen nem igaz, ennek nincs tartalma. Példaként mondom csak ezt. A bizottság, az Európai Bizottság részéről nem kaptunk utasítást, stb. Igen, az transzparens dolog, és ezt tudják, hogy kaptunk egy levelet a vádakkal kapcsolatban, Katrin D. Ő adta át nekünk ezt a levelet, és ezt az elnök nevében írta, azt mondja, azt kérjük, hogy ezt és ezt tegyék. A Swedish meccs állításaival ezt vessük össze, ugye? Tehát ezért megfelelően meg kell vizsgálni. És azt tartalmazza a levél, hogy ez egy prioritást élvező dolog. Ez semmiképpen se a függetlenségünk kikezdése. Ha felületes vagyok, akkor, akkor azt mondhatnám, hogy Barozó tiszteletben tartva, hogy ez egy ajánlás, egy észszerű ajánlás. csak egy példát mondok, két évvel ezelőtt információt kaptam egy másik EU intézmény elnökétől, az egyik nála dolgozó munkatársával kapcsolatban, és az elnök azt írta nekünk, kérem, tegye meg 15 napon belül persze megteszünk dolgokat, értjük az érdekeit minden intézménynek, akik gyors választ akarnak, de és nem éreztem ezt támadásnak, és a legutóbbi sem éreztem támadásnak az intézményünk ellen, és amikor Barroso úr, a bizottság elnöke ír, hát azt mondja, hogy egy prioritást élvező dologról van szó, és lássuk, hogy ez egy fontos dolog, erre akarta felhívni a figyelmet. Hiszen meg kell őrizni az Európai Bizottság hírnevét ez nem jelentette azt, hogy, hogy elkapkodtuk a dolgot. Öt hónapról van szó, ennyibe került az egész vizsgálat, és akár gyorsabban is meg lehetett volna ezt tenni, és most kaptam egy panaszt az egyik kollégájuktól, aki egy parlamenti képviselőtől, aki rögtön befejezem, tehát ő azt mondta, hogy túlságosan elhúzódik a vizsgálat. Öt hónap. Sajnos a mikrofon lesz le asszony esetében nincs bekapcsolva. Tehát nálam van az ülés vezetése is, de Jung úrnak van lehetősége, hogy kérdést tegyen fel pontosító jelleggel. Elnök úr, azt kell, hogy nem kaptam választ arra, milyen garanciális eljárásaik van, amilyen intézkedéseket hoztak, hogyan tudják a függetlenségüket megőrizni az Európai Bizottságon belül, másodszor pedig miért nem tiltakozik az Európai Bizottságnál, hogyha kap egy ilyen jellegű levelet, akkor miért nem mondja, hogy majd én elvégzem a munkámat, én döntök arról, hogy mik a, priori, mik a prioritások az én esetemben. Kessler úr, egy percben nem, nem érzem magam olyan gyorsan megtámadva, tehát nincs hogyha Barroso úr kér valamit, akkor az egy prioritásos dolog. Tehát, tehát más intézmények is vannak, akik nagyon jól érthetően el, megfogalmazzák az érdekeiket, nekik döntéseket kell hozzuk. Azt gondolom, hogy ez egy teljesen normális együttműködés az intézmények között. Milyen eljárási garanciák vannak a rendeletben. Van egy saját magunk végezzük a független vizsgálatainkat, ezt tartalmaz az OLAF rendelet, külön cikk szabályozza ezt. Most nem, nem tudom a, nem, a számát, azt hiszem egyébként az írásos anyagomban ez szerepel, amely tartalmazza, hogy a főigazgató mit tehet, hogy annak érdekében, hogy megőrizze a függetlenségét, és van egy bizottságunk is, amelynek fő szerepe éppen az, hogy a mi függetlenségünket megőrizzük, ez garantálja, és ellenőrizze is egyben. Meg lehet vizsgálni, meg is vizsgálták ezt az esetet, és semmiféle jelet nem találtak arra, hogy a függetlenségünket támadták volna, vagy hogy ne lennénk függetlenek. Köszönöm szépen! Irenhauser éppen nincs itt, ő kapott volna szót, ezért aztán a második forduló következik, sikerült némi időt megtakarítanunk. Mielőtt a második forduló következik a néppárt nevében, Gressle asszony lesz megint. Kessler úr azonban én is feltennék egy kérdést. Kétszer megismételte, tehát egy kérdésem van önhöz kétszer megismételte, hogy világossá tette, hogy nincsen végleges egyértelmű bizonyíték, amit a Dali nyomozás során találtak volna. Úgy érzi ön, hogy félreértette önt bározó elnök úr, ami a következtetéseket illeti. Tehát ott megfelelő következtetéseket vont le ő, vagy ön úgy érzi, hogy félreértették? Köszönöm szépen, elnök úr. Mondja Keszler úr nem nem ítélek meg, nem értékelek, meg dö értékelek döntéseket, amelyeket más politikai hatóságok vagy politikusok tesznek, hoznak. Nem én döntöm el, hogy milyen következtetések hamisak a politikai szereplők oldalán. Ez az első, tehát ez a tartalmi része. Másodszor, amit a sajtókonferencián mondtam, a lemondást követően, ez szó szerint szerepel egyébként a jelentésben és írásban, megismétlem, nincsen végleges bizonyíték, egyértelmű bizonyíték, tehát elolvashatják, remélem hallották is, na, nincsen végleges bizonyíték arra, hogy Dali úr lett volna a hátterében, vagy társtettes lett volna, vagy bármilyen módon segített volna egy másik személynek. Most lefordítom, hogy mit is jelent ez a mondat. A mi véleményünket mi így értelmezzük, persze ez megítélés kérdése, értékelés kérdése, mindesetre amit a következtetéseink tartalmaznak, nincsen végleges bizonyíték a bűncselekményi felelősségre, vagy büntetőeljárási felelősségre, ezt más, ezt nem tudjuk, ezt másnak kell eldönteni, ezt akarom mondani, egy máltai hatóságnak, bűnüldöző hatóságnak kell ebben döntenie. De másrészt politikai szinten döntések születnek, ezt, ezeket az ottani döntéseket eh, nem az alapján hozták, hogy végleges bizonyíték, vagy nem végleges bizonyíték alapján lépnek fel a büntetőeljárási felelősség tekintetében, büntetőjogi felelősség tekintetében, hanem politikai mérlegelés alapján. Egy rövid, tisztázó kérdés. Az Olaf eh, jelentést a politikai vitában felhasználták Dali úr lemondásának összefüggésében nem gondolta ezen a ponton, hogy a saját szempontjai alapján, tehát ezt világosabbá lehetett volna tenni, hogy ezeket az eredményeket nem lehet felhasználni egy politikai vitára. Egy percem van. Csak annyit tudok mondani, az írásos anyagban több dolog is szerepel, több idevágó részletet is tartalmaz ez. A politikai döntéseket meghozták, vagy a következtetéseket levonják, de ezt a politikai szereplők teszik a tények ismeretében, amelyek vitathatatlanok voltak. Nem lehetőségekből, nem a büntetőjogi felelősség lehetőségéből indultak ki ami, amiről bíróknak kell dönteniük a bíróságon, nyilvánvaló. A jelentés nem ezt tartalmazza. Az összes szereplő figyelmét felhívja különböző tényekre ez a jelentés, és amit egyébként a biztos be is látott, és ez elvezetett mm, politikai felelősség kérdéseihez. Itt nem a büntetőjogi felelősség az, ami előtérbe került. Most pedig a néppárt nevében Gressle asszony. Köszönöm szépen. Tudja, mitől ö, olyan ö, fura önnel vitatkozni. A manipuláció, az igazságok és féligasságok egy ö, ilyen keveréke alakul ki. Azt se tudja az ember, hogy hol kezdje. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy az ajánlásoknál, ahol közvetett bizonyítékokra hivatkozik, a közvetett bizonyíték azért egy meglehetősen új találmány, tehát vagy evidence, vagy nem, vagy nem evidence, tehát circumstantial közvetett bizonyíték esetében ezt így nem lehet kijelenteni. Ezek itt mind a mai napig ezek nincsenek jelen, ezek a konkrét bizonyítékok. Mi a helyzet az ajánlásokkal, és az ajánlások mikor kerülnek elég, mikor jutnak el hozzánk végre. A második pontom az, az ahogyan a válaszokkal bánik. A válaszok 50%-a egyszerűen nem született meg. A sajtónak elmond dolgokat, amit nekünk nem mond el. Én ezt botrányosnak tartom. Nem sokra tartja ön a parlamentet, ezt már megértettük. Például folyamatosan különbözőképpen nyilatkozik a, a függőben levő nyomozásokról, ahogyan önnek éppen tetszik, és ha látja, hogy nyomás alá kerül, akkor vált, akkor egyszerűen. Tehát például a fő terhelő tanúval való ebédet vagy étkezést illeti. Itt eh, a válasz, itt a kérdés, itt a vizsgálatokhoz hozzátartozik az, hogy elmenjen közösen enni a vált főtanú, vagy neával. Keszler úr, két percben. In the, min the minute, please let me see which... Kérem, utassanak rá, hogy melyik kérdésekről is van szó. A 36-os számú kérdés, vagy 37-es? 36B. 36P. Megvan, köszönöm. Nos tehát, említette a közvetett bizonyítékokat. Igen, vannak közvetett bizonyítékok, és vannak közvetett, közvetlen bizonyítékok is. És ember az esetben, ahogy azt a jelentés is nagyon világosan kimondja, illetve a feljegyzésem, amit ma reggel önök is megkaptak, bizonyos eset ügyekkel kapcsolatban, nem a büntetőjogi felelősséggel kapcsolatban, hanem más ügyekkel kapcsolatban, amelyek a politikai részvevők politikai következtetéseinek az alapját képezték, van közvetett, közvetlen bizonyíték, amelyet a biztos úr is elismert a nyomozás a vizsgálat során. Ezeket a közvetlen bizonyítékokat még maga a biztos úr sem kérdőjelezte meg és ezekre alapozódtak utána a politikai következtetések. Kreszle asszony a kérdés előtt utalt bizonyos ajánlásokra, ha jól értettem. Az Olaf ajánlásaira gondol? Az Olaf konkrétan ajánlásokat nem fogalmazott meg, hanem egy jelentést írt, amit elküldött a bizottságnak. Egy kísérőlevéllel, amelyben azt írjuk, és idézem, hogy ezennel ezt az ügyet ön elé utalom, hogy vizsgálja meg a biztosok etikai kódexének fényében. Tehát az ön politikai, etikai megfontolásai elé tárom itt ezt az ügyet, írtam én ezt a kísérő levélben. Tehát igazságügyi ajánlást nem fogalmaztunk meg, hanem az egész ügyet elküldtük a máltai hatóságnak, a máltai igazságszolgáltatásnak, nem emeltünk vádat, hanem elküldtük nekik, hogy vizsgálják meg, és hogyha szükségesnek látják, akkor a szükséges igazságügyi lépéseket tegyék meg. As, nem tudok olyan ügyről, amin erről beszéltem volna a sajtónak, de a parlamentnek nem. És az önök kérdő ívével kapcsolatban, amit szintén említett, ezzel kapcsolatban is elmondhatom, hogy megválaszoltam az önök kérdéseit. Amit önök föltettek, arra választattam. Kresszlasszony, egy perc, kiegészítő kérdés. Máltán május 5-én igenis nyilatkozott a közös étkezéssel kapcsolatosan, és nyilatkozott arról is, hogy a 36P kérdésben szereplő állítást is megtette. Keszler úr reagálhat. Nem adtam semmiféle interjút a Malta Today lapnak. Semmiféle nyilatkozatot nem tettem a Malta Today-nek. A Times of Malta ez, ez a lap, a szóban forgó lap, mondja az elnök. Hát, hogy a Times of Malta-ról van szó? Igen, nekik ugyanazokat mondtam el, amit elmondtam. Válaszolva az önök parlament által feltett kérdéseire is. Elnökként szeretnék Szeretném a figyelmet felhívni arra, hogy a utazási költségekkel és a közös ebéd vagy vacsora kapcsán nem válaszolta meg a kérdést. Igen, nyilván az utazási költségekről nem beszéltem a média előtt, ebben teljesen biztos vagyok, és az utazási költségek kapcsán, vagy a kül, kiküldetési költségek kapcsán semmilyen, ki, semmi kivetni való nincs, a jogászainkkal megbeszélést folytattunk arról, hogy válaszoljunk-e, vagy térjünk-e ki ez, erre a kérdésre. Én azt mondtam, hogy válaszoljunk ezen felvetésekre, mert hogyha nem tesszünk így, akkor az úgy néz ki, mintha lenne valamilyen elrejteni valónk. De a jogászok felhívták a figyelmet arra, hogyha elkezdünk válaszolni az ilyen jellegű kérdésekre, nem a parlament felé, hanem hát a média felé, a nyilvánosság felé. Egy olyan vizsgálat esetében, ahol folyamatosan zajlik a munka, még mindig Máltán, akkor az azt jelentené, hogy olyan vizsgálati bizonyítékokat szivárogtatunk ki, vagy hozunk nyilvánosságra, amely nyilvánosságra hozatal aztán a folyamatban lévő vizsgálatot akadályozza. Tehát semmi furcsa nincs abban, ahogyan eljártunk és semmilyen furcsaság nincs abban sem, ahogyan megszerveztük ezeket az utazásokat. Elvi kérdésről van szó, nem akartunk precedenst teremteni arra, hogy a nyilvánosság elé tárjuk a vizsgálattal kapcsolatos információkat, hiszen ha így jártunk volna el, akkor az a folyamatban lévő vizsgálatot hátráltathatta volna. Elnök, ebben az összefüggésben nem lát ellentmondást. Nyilván a Times of Malta labban, lapnak válaszolt a kérdésre, de a parlamentnek nem. Tehát akkor találkozott a tanúval? Egy vacsora erejéig? A parlamentnek nem válaszoltam az utazási költségekkel kapcsolatosan. Ez egy más kérdés. A parlament arra kért engem, hogy mondjam el, hogy hol jártunk, hol folytattuk a vizsgálatot, és így tovább. Ezt erről sem a parlamentnek nem beszéltem, sem a médiának. Ami a vacsora kérdését illeti, az Olaf egy sajtónyilatkozatot tett, amelyben az erre vonatkozó kiszivárogtatott információt elutasította a máltai per idején. Eper kapcsán egyébként csak pártos és korlátozott jellegű információk szivárogtak ki. Az egyik kiszivárogtatott információ szerint az egyik ilyen kiszivárogtatott információ az volt, hogy az egyik általunk meghallgatott személy saját álláspontját megvédve bizonyos információkat juttatott el a nyilvánosság felé, és pont ezért mi az Olaf részéről egy sajtónyilatkozatot tettünk, úgy éreztük jó ezt megtenni, még mielőtt a parlament rákérez, és elmondtuk, igen, ezen személyi meghallgatásának a végén, ezen tanú meghallgatásának a végén mivel délután 2 óra 30 volt, és amíg a vizsgáló biztos elkészítette a jegyzőkönyvet, az illető személy éhes volt, szeretett volna enni valamit, és akkor én az ő társaságában, a tanús társaságában, az interjú színhelyén elfogyasztottam valamit. Ugye nem vacsoráról van szó, hanem ebédről, délután 2 óra 30 volt, és ezt követően a tanó és mi hárman vizsgáló biztosok áttekintettük a jegyzőkönyvet, a tanó bizonyos változtatásokat eszközölt, aláírta a jegyzőkönyvet, és két másik alkalommal is meghallgattuk őt egy jogász jelenlétében. Ez történt. Tisztáztuk a Máltá, máltai kiszivárogtatott információkat, tehát akkor rögtön reagáltunk egy sajtónyilatkozatban, és utána a parlamenti kérdésre is válaszoltunk. Tehát én nem érzek itt ellentmondást. Köszönjük szépen, mondja az elnök, ez nagyon fontos a számunkra. Elnézést kérek, mondja Greszle asszony, tehát ez a bírósági eljárás alkalmával történt, nem kiszivárogtatott információról van szó. Bácsi Tiszúr egy percet kap. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, tai dėl vedimo tvarkos. Köszönöm szépen. Az ülésünkkel kapcsolatban elmondanám, hogy rosszul érzem magamat ezen a mai ülésen. Két kérdésre van lehetőségünk mindannyiunknak. De hát a munkánkról van szó. Dali úr esete, amelyel kapcsolatban a vizsgálat folyamatban van, És most mi mit csinálunk? Megpróbálunk beleavatkozni a bíróságok munkájába de hát mi nem helyettesíthetjük a bíróságok munkáját. Ez az egyik. A második, ez a kérdéskör nagyon összetett. Ez egyértelmű. Úgyhogy főigazgató úr, vagy más illetékes személyek, vagy intézmények nagyon fontos, hogy egységesen lépjenek fel. A mi bizottságunknak a jövőben Többet kell beszélni arról, hogy az adófizetők pénzét hogyan tudják hatékonyan felhasználni. És nem szabad, hogy ilyen általános vitákba bocsátkozzunk a politikai motivációk alapjáról. A következő kérdésem. Az OLAF egy független intézmény, amely vizsgálatokat végez. Bírósági vizsgálatok előtti vizsgálatokat. Főigazgató úr, van-e olyan rendszerük ma, Például az Európai Bizottsághoz benyújtott jelentésükkel kapcsolatban, amely lehetőséget ad arra, hogy azokat a nüanszokat megvíztassák egymás között, amelyet nem kell feltétlenül nyilvánosságra hozni. Szerintem kellene, hogy legyen egy olyan rendszer, amely segíthet abban, hogy a hasonló eseteket elkerüljük, és a hasonló hónapokig tartó vitákat elkerülhessük. Köszönöm, Keszler úr két percet kap. First of all, on your first... Először is Balszidis úr az első megjegyzésével kapcsolatban osztom a véleményét. Az utolsó kérdés, amelyet Gressl asszony feltett nekem, helyesen mondta, hogy amit Gail Kimberly mondott, az a bíróságon hangzott el, amikor Gail Kimberly saját magát védte. De hát nem látják, hogy milyen egyensúlyhiány van, milyen kockázatok, milyen precedenseket ö, teremtünk ezzel. Nekem muszáj most válaszolnom, reagálnom arra, amit ő egy bírósági eljárás során mondott el a bíróság előtt, hogy megvédje magát. És most nekem itt furcsa és ö, kockázatos módon, példátlan módon nekem erre kell itt reagálni. És én ezt azért teszem meg, mert tiszteletben tartom a parlamentet. De lehetséges, hogy ugyanezzel a kérdéssel kapcsolatban majd a máltai bíróságon is fel fognak nekünk tenni kérdéseket. Ő akkor most már tudja, hogy mit mondtam én itt. Nem látják, hogy ennek milyen következményei vannak? Szeretném tisztelettel felhívni az önök figyelmét arra, hogy milyen következményekkel jár az, amit itt most csinálunk. Ez egy nagyon kényes és bizonyos tekintetben kockázatos dolog, amit itt most csinálunk. Hiszen a máltai bírósági eljárásból kiszivárgott dolgokat itt most megvitatjuk, válaszokat adok rá, és az is kiszivároghat. Most Pászidis úr kérdésére visszatérve van egy gyakorlati együttműködés az összes intézmény között, erre vonatkozó szabályok is léteznek, amelyeket folyamatosan napra készé teszünk, változtatunk, hogy megkönnyítsük az információcserét. Például akkor, hogyha az alkalmazottak, az intézmények alkalmazottai helytelenül járnak el, vagy szabálytalanul. Az Európai Parlamenttel való kapcsolatunkat, tehát az összes intézménnyel való kapcsolatunkat egy keret szabályozza a vizsgálatok során. Amennyire tudom, az Európai Bizottságon belül, és hát ez igazából már nem az én kompetenciám körébe tartozik, de van egy etikai kódex, tehát a bizottságon belül a biztosok magatartását irányítandó, És az elmúlt két évben már létezett egy átfogó csalás elleni stratégia is, amelyet az OLAF részvételével dolgozott ki az Európai Bizottság és fogadott el. Ez az összes főigazgatóra vonatkozik az Európai Bizottságon belül, amely egyébként nagyon jól működik. Talán épp ez lehet a fő oka annak, hogy tavaly az Olafhoz beérkező esetek száma megnövekedett. Köszönöm szépen, Balcitis úr, van kiegészítő kérdése? Egy percben fogalmazza meg, kérem. Köszönöm, egy nagyon egyszerű kérdésem lenne. Van-e közös stratégiája az európai illetékes biztossal arra, hogy a kényes információkat ne lehessen az Olaf ellen felhasználni? hiszen ma az hangzott el, hogy néha megtörténik az, hogy információ kiszivárog. És ez az információ nem szabadna, hogy felhasználható legyen az OLAF mint intézmény ellen. Meg lehet-e oldani ezt az ügyet oly módon, hogy a ma gyanúba keveredő személyeket a jövőben megvédjük az ilyen esetektől? Válasz. Konkrét stratégia nincsen ezzel a ponttal kapcsolatban, illetve az illetékes biztosokkal kapcsolatban. A biztos, aki az Olafért felel, Semeta úr, ő politikailag felelős a cselekvéseinkért, de a vizsgálatainkért konkrétan nem felelős. Ezzel konkrét ügyel kapcsolatban politikai felelősség volt. Az Olaf nem csak egy vizsgálatokat végző testület. A vizsgálatainkat jelentésekben fogalmazzuk meg, és az illetékes biztosnak, Semeta úrnak ezt eljutatjuk. A kiszivárogtatással kapcsolatban felhívnám a figyelmüket valamire, amire eddig talán nem figyeltünk eléggé oda. Egy ilyen kényes vizsgálatot, ami egyébként 5 hónapig tartott, 5 hónap az hosszú idő. Tehát sikerült egy 5 hónapig tartó vizsgálatot úgy lefolytatnunk, hogy semmilyen kész információ ne szivárogjon ki, minden óvintézkedést megtettünk, és ezzel sikeresen el is kerültük azt, hogy információ kiszivárogjon, és ez kárt okozzon akár az vonatkozó biztosnak, akár a bizottság egészének. Persze a kockázat az ott volt mindig, és nagyon érdekes lett volna ez a hír, hogyha kiszivárog az ügy folyamán bármi is az alapból, de nem történt meg. Most pedig a frakció Mulder úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Calvin úr kérdésére válaszolva, Kessler úr azt mondta, hogy minden, amit megtett, azt megtenné még egyszer, ha választania kellene. Azt szeretném megjegyezni, hogy az egyik dolog, ami igencsak foglalkoztat engem, itt a Olaf felügyel bizottsága esetében nem láttam megfelelő fellépést, és azt gondolom, hogy Dali úr is elmondta a luxemburgi bíróság előtt. Kessler úr azt mond, gondolja, hogy nem lenne hasznos a felügyelőbizottságnak lehetőséget adni, esélyt adni arra, hogy ilyen kényes ügyekben elmondja a véleményét, mert van egy felügyelőbizottságunk, és mindenek előtt ilyen kényes ügyekben óvatosságra lenne szükség, és szerintem bölcs dolog lenne, hogyha a bizottság is lehetőséget kapna arra, hogy elmondja véleményét. És a második kérdés pedig a felügyelőbizottsághoz fűződő viszony olyan-e, ahogyan ő szeretnie pillanatnyilag. Köszönöm szépen. Ez egy olyan téma, amely a bíróság előtt van. Igen, és ott döntés születik. Ezért örülök ennek, hogy ennek így kell lennie. Ez azt jelenti, hogy amit a felügyelőbizottsággal tettünk ebben az esetben, az teljesen összhangban van egyrészt az 11. cikkel, mi szerint tájékoztatnunk kell Tájékoztatásról van tehát, szóval informálni kell a felügyelő bizottságot olyan esetekről, amelyeket átadtunk a nemzeti igazságügyi hatóságoknak. Ezt a Franchetik esetben az bíróság értelmezte, azt hiszem 2004-es eset volt ez a bíróság, tehát értelmezést adott a dolognak, tehát a felügyelőbizottság tájékoztatása azt jelenti, hogy mielőtt a bírósághoz küldünk egy anyagot, értesíteni kell. Az elődöm levele szerint létrehozott az OLAV egy olyan gyakorlatot, hogy elküldjük az esetet a felügyelőbizottságnak méghozzá 5 nappal azelőtt, hogy elküldenénk a Nemzeti Igazságügyi Hatóságnak. És öt napon belül, ezt egyébként nem tartalmazza a szabályozás, ez egy gyakorlata, egy kötelezettségvállalása az Olafnak, ami azt jelenti, hogy ez egy mm, időcsökkentést jelent. Elmúlt év szeptemberében ez egy egyoldalú gyakorlat volt, mint már mondtam, és már évek óta így működik, és ez egy megállapodásba bekerült, amely azt mondja, hogy általában 5 napot megelőzően. És most pedig három nappal előtte küldtük el. Miért három nap és nem öt nap? Azért, mert ismert volt az eset. Eltérne az összes többi. Tehát, hogyha elküldünk egy esetet az igazságügyi hatóságoknak, a bíróságoknak, ezeket nem ismer, akkor nyilvánvaló nyilván meg lehet, a szükséges lépéseket megteheti, viszont mivel lemondott a biztos, ez az eset már ismert volt, és nem öt napot szántunk el, hanem három napot. Egyébként ezt nem tartalmazza, csak azt megelőzően azt tartalmazza. Tehát, és Timmermans úrral állapodtak meg ebben. És ez, ez teljes, értel, teljes mértékben eleget tesz az rendeletnek. Az felügyelőbizottságnak úgy átlagban 50-80 ilyen esetet küldünk el. Vagyis több száz ilyen eset van évről évre. Mindig ugyanarról van szó, elküldjük az esetet, várunk öt napot, a mi esetünkben most három napról, vagy néhány napot várunk, aztán elküldjük a bíróságnak. Nem várunk választ, nincsen választ, sosem kapunk választ, nem, nem várunk véleményt, nem is kapunk. Soha. Vagyis ebben az esetben ugyanazt tesszük, mint mindig. Nem változtattuk meg az eljárást, mert különben azt vetnék a szemünkre. Vagyis teljes mértékben az eljárást úgy alkalmaztuk, ahogy a más esetekben mindig tesszük. Köszönöm szépen, pontosító kérdés Mulder úrtól egy percben. A kérdésem második fele. Pillanatnyilag a viszony a felügyelő bizottsággal olyan, ahogyan ezt szeretné a Kessler úr, mert hát időnként más, nap, más benyomást ö, benyomásunk alakult ki, és úgy tűnik, hogy sikerült tisztázni a véleménykülönbségeket, a nézeteltéréseket. Igen, tényleg nem válaszoltam erre a kérdésre, valóban igaza van nem ideális véleményem szerint. Nyilván javítható, mint ön is látta a másik ülésen, kifejtették ott, hogy nem, nincsenek megelégedve teljes mértékben, de hát azt mondjam, én némileg nehéz helyzetben vagyok, vagyis szigorúan a megállapodás szerint járok el, amit velük kötöttünk, ebben megállapodok. nem tehetek másképp, elmúlt év szeptemberében történt ez, és ők azt mondják, hogy nem örülnek ennek. És akkor azt mondtam, hogy mondják el, hogy mondják el egy hónappal ezelőtt, hogy megváltoztatjuk a dolgokat, de itt nem született meg az eredménye. Tehát amíg nem mondják meg nekem, hogy mit szeretnének, én erre várok, és arról nem is beszélve az említett ülés után, tehát néhány héttel ezelőtt, a felügyelőbizottsággal, bizottsággal, tárgyaltunk. Adtam egy plusz munkatársat, mint kilátásba helyeztem az ülésen, vagy ez a maxim, ez a legtöbb, legnagyobb személyzet, amelyekkel dolgozhattak az elmúlt 14 évben, tudom, úgy gondolom, eddig nem reagáltak erre, de úgy gondoltam, hogy elégedettek lesznek vele. Aztán az ülés után Semeta biztos úr megszerzett egy ülést velük és velem, hogy lássuk, miről van szó, hogyan tudjuk javítani az együttműködést, de elutasította a felügyelőbizottság ezt az ülést. Biztos vagyok abban, hogy Semete ahol többet tud erről majd mondani önöknek. Köszönöm szépen a zöldek képviselője Stászor. Egy perc. Kessler úr, szeretnék visszatérni arra a kérdésre, ami itt az ebéd és a tanú szerepét vizsgálta. Azt mondja, hogy 16.30-kor volt véget, és dél körül találkoztak, vagy az előtt valamiben, tehát ez elég hosszú idő, tehát ön azt mondta, hogy ebéd is volt közben, tehát szokás szerint ez így alakul, hiszen alapesetben megkezdenek egy tárgyalás, egy interjút, aztán félbeszakítják, folytatják, hát lehet pihenni közben. Így szoktak eljárni, tehát az interjúk általában így alakulnak, és ennek szerepelnie kéne a jegyzőkönyvekben. És ami pedig a bizonyítékokat illeti, azt gondolom, hogy itt ezeket jól kéne felhasználni. Azt gondolom, hogy nem tettek meg szükséges lépéseket, eh, hogy megvizsgálják eh, azt, amit tehető itt a dohányipari jogalkotás kapcsán, hogy milyen összefüggés alakulhat ki. Eh, másrészt pedig milyen hatással jár ez azon személyekre, akik érintve vannak ebben. Hogyan gondolja ön Dali úr szerepét a jelentésében? Kessler úr két percben. Jó, akkor két percben válaszolok. Nos, az ebédet. Az interjú során, tehát a, a Swedish meccse esetében az összes többi személy, akik érintve vannak, Silvio Summit esetében is, ez vagy az Olafban, vagy az Afkóban volt, a croissant volt, egy lelmiszer, volt ott, igen, volt ennivaló. Hát óvá, órákig tart, volt innivaló, juice, kekszek, stb. Hogyha ülésteremben volt, Portugáliában, Klimberli asszony ott semmi nem volt az asztalon. 2 óra 30 volt. Vége volt az interjúnak, de a nyomozóknak jegyzőkönyvet kellett készíteni, ők egy végleges formát akartak kialakítani. Egy olyan 20 perc szünetre volt szükség, éhes volt a hölgy, és azt mondta, hogy szeretnék enni valamit, és én őt elkísértem. Nem tartott az órákig, fél óra volt, na jó, tehát nem volt ez semmiképpen sem több. Visszajöttünk, elolvasta a vallomását, ezt leírták, egy néhány dolgot ő kijavított a valomásban, és akkor ennyi. Se több, se kevesebb nem történt. Azt gondolom, hogy ez egy gyakorlat. Hát van itt egy személy, aki tanul, akkor lehetővé tesszük, hogy valamilyen humánus módon járjunk el egymással. Itt ez a konkrét interjú, amiről itt beszél, Gail Kimberly esetében, tehát félbeszakította ezt fél órára, aztán a vég, Egy rövid ebéd, csak bekaptuk valamit. És ez, ez egy nagyon fontos dolog volt, hiszen plusz információkhoz jutottunk hozzá ezen keresztül. A biztos úrral tárgyaltunk, az interjúlet gondoltuk, hogy Gail Kimberly jelenlétében lesz ez, de aztán láttuk, hogy nem lesz jelen az ülésen, amiről beszéltünk, és akkor később, ahogyan erről beszámoltunk, másképp volt ez, mint ahogy a sajtó mondja, ez nagyon, ez rágalmaz bennünket, mi azt mondják, hogy a biztossal találkozott Gen Kimberly február 10-én, ez nem igaz. Ez, ez valahogy úgy mondjam, az csökkentette vagy hatályon kívül helyezte. Tehát a biztos úr nem találkozott, igen, és azt mondta, hogy az Olaf, és azt mondja, hogy nem találkoztunk háromszor ezekkel a személyekkel, hanem kétszer. Tehát összegyűjtöttük az összes bizonyítékot, ami javára volt, vagy nem. Tehát pontosító kérdés egy percben. Azt gondolom, hogy világosan azt mondja, hogy az interjú két és fél órás volt. Én azt olvasom, hogy 16.31-kor volt vége, és semmi sem mutat arra, hogy itt egy szünet is lett volna. És az interjú egyes részei. miért nem tükröződtek a jelentésben, például ami a bizonyítékokat illeti, a Szankó igazgató, aki azt mondta, hogy sosem gyakoroltak rá befolyást, hogy változtassa meg a dohányipari irányelvet. Ez miért nem szerepel a jelentésben ez az információ, amit kiderült? Hiszen itt közvetett bizonyítékról, meg közvetlen bizonyítékról beszélünk, tehát ténylegesen ez egy fontos információ. Ez szerepel a jelentésben, azt hiszem világos sajtókonferencia, ami miatt bírálnak én világosan kimondtam a sajtótájékoztatón is, mikor volt 17-én, vagy két-három nappal azután, hogy a biztos lemondott, az Olaf nyomozás, az Olaf vizsgálat megállapította, hogy nem volt olyan kísérlet, hogy a biztos nem próbált befolyást gyakorolni arra, hogy változtassák meg ezt a rendeletet, vagy ezt az irányelvet de itt nem csak a jelentésről van szó, mindenféle interjúk is, mindenféle anyagok szóba kerülnek, ezeket mind a máltai az igazságügyi hatóságoknak, nem csak a jelentést, és a bizottságnak, az Európai Bizottságnak is a jelentéssel együtt elküldtük az összes olyan interjút, amit a biztossal készítettünk, ahol a biztos természetesen magát igyekezett megvédeni tehát ezek az intézmények teljes mértékben megkapják az összes információt, az összes bizonyítékot érintik. Plusz, eh, és van, vannak, eh, és eljutatjuk ezeket a sajtónak is ezeket a bizonyítékokat az ECR képviselő Andreasson azt mondja, nem kíván szót. A következő. A GUE a következő. De Jong úr, egy percben. És... Nagyon szépen köszönöm. Valóban nagyon nehéz megítélni a helyzetet. Nem kapunk válaszokat sok esetben, a vizsgálat maga még zajlik, de úgy tűnik, hogy az Olaf általi vizsgálat projektot nem folytatják feltétlenül Máltán. És hogyha maguk a tagállamok nem folytatják az Olaf általi vizsgálatokat, 34%-os a számarány ebben az esetben, hát ugye ezt is fontos látni. Ami az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmét illeti, nagyon fontos figyelembe venni ezt a tényt. Az én kérdésem az Olafhoz a következő. Egyetértenek-e azzal, hogy egy külső minőségbeli, minőségre vonatkozó ellenőrzésre van szükség, hogy tisztázzuk, hogy a tagállamok az olaf vizsgálatait 34 százalékban? miért nem folytatják, annak ellenére, hogy arra esetleg szükség volna. Köszönjük szépen, Keszler úr, két perce van, hogy válaszoljon. Nos, igen, ez egy régi vita, évek óta folytatjuk már ezt a vitát, a Kokobóban is. Nem vagyok biztos ebben a statisztikában, ez a 43 százalék, nem tudom. Eltérő ez a tagállamokban, van, ahol 3 százalékos a follow-up aránya, van, ahol több mint 50 százalék. Szerintem ez egy politikai kérdés, és egyben öm, a jogrendszerrel is összefügg, hiszen a különböző tagállamokban a csalás elleni küzdelem terén eltérőek a jogszabályok. Az úgynevezett PIF irányelv foglalkozott ezzel a kérdéssel. A, az Európai Unió pénzügyi érdekeire vonatkozó ö, szabályozás, amelyel szintén foglalkozik a parlament, és amely majd amely kapcsolódik a következő jogalkotási javaslathoz is, az EPO létrehozásáról. A Dali ügy nem egy olyan ügy, ahol nincs büntető jogi eljárás, nem fog ez a 43%-ba beletartozni, hiszen vádat emeltek, és folyamatosan zajlik a munka, büntetőjogi eljárás indult, és lesz follow-up. Tehát én nem mondanám azt, hogy ez siker, de úgy gondolom, hogy egy független, az a tény, hogy egy független máltai bíró vádat emelt, és őrizetbe vették a, az illető szemét, majd ezt mindezt eljárás követi, tehát ez az ügy nem tartozhat bele a 43%-ba, amelyen, amely esetében nincs igazságügyi follow-up. Egy rövid kiegészítő kérdés. Nos, hát az Európai Bizottságtól magától származik ez a számadat. Feltételezem, hogy az Európai Bizottság megfelelően határozta meg pontosan ezt a számarányt másodszorban. Kérem, igennel nemmel válaszoljon, készen áll-e az Olaf arra, hogy külső minőségi eh, ellenőrzést eh, hajtsanak végre, hogy eh, kiderüljön, hogy ez a százalékos arány a bizottság részéről min alapszik. Mire vezethető ez vissza? Egy perce van a válaszra. Kessler úrnak, igen, készen állunk erre, és készen állunk párbeszédet folytatni a nemzeti igazságszolgáltatásokkal. Tulajdonképpen már zajlik is ez, egy külső felülvizsgálatnak alá, hajlandóak-e alávetni magukat? Igen, hangzik a válasz. Elnök, köszönjük szépen, akkor a következő kérdéskör következik. Pusta néppárt egyik képviselője következik, Jean-Pierre Odé, egy perc. Merci, monsieur. Köszönöm szépen, elnök úr. Kessler úr, ön is politikus volt, tehát tudja, hogy működik a demokrácia. 2001 és 2000 között olasz képviselő volt, tehát ismeri azt, hogy a parlamentnek milyen szerepe van a végrehajtó ág politikai ellenőrzésében, a hibák és a csalás felfedésében. Folyamatosan azt tapasztaljuk, hogy ön dacos a parlamenti képviselőkkel szemben. Az én konkrét kérdésem a következő. Hogyha a parlament elfogad egy állásfoglalást, és ez azt kéri öntől, hogy távozzon, akkor ebben az esetben ön levonja a megfelelő következtetéseket, és benyújtja ellemondását az OLAF főigazgatói posztjáról. Két percben kap válaszra szót Keszler úr. Igen, nos, azt gondolom, illetve feltételezem, hogy nem veszik zokon, hogyha nemmel válaszolok. Azért válaszolok nemmel, mert hogyha így jártam volna el, akkor, ahogy felvetették, akkor azzal tönkretettem volna az olaf függetlenségét, feladtam volna azt, és az olaf szabályzat szerint ezt nem tehetem meg. A szabályzat világosan kimondja, hogy vizsgálatok esetében egy vizsgálat megnyitása, lezárás és a vizsgálat folyamata során az Olaf ö, főigazgatójának nem szabad alávetnie magát a tagállamok vagy az intézmények nyomásgyakorlásának, és nem utasíthatják őt kívülről, és semmilyen kérésnek sem tehet eleget, olyan kérésnek, amelyet bármely intézmény megfogalmazna. Hogyha hagynám, hogy utasítsanak, illetve nyomást gyakoroljanak rám, akkor megszegném azon kötelességemet, hogy független legyek. Bármilyen politikai szervtől, bármilyen tagállamtól vagy intézménytől független. Köszönjük szépen! Egy perces kiegészítő kérdése van lehetősége Odi úrnak. A kiegészítő kérdésem egy megfigyelés. Úgy gondolom, hogy ezen a szinten furcsának tűnik az, hogy a parlament bizalma nélkül továbbra is egy ilyen pozíciót akarjon valaki betölteni. Okay, the next... Rendben van, a következő frakció, a szociáldemokrata frakció. Ayala Zander asszony, egy perce van. Ines, egy percben, kérlek. Köszönöm szépen. Nos, természetesen nagyon összetett ügyjel van dolgunk. Úgy hiszem, hogy az Olafot egy olyan döntésért tesszük felelőssé, amely döntés talán egy másik helyen hozatott meg, nevezetesen Barózó bizottság elnök úr részéről. Egy kérdést szeretnék feltenni. közvetlenül összefügg ez a dohány kérdéssel is. Van-e az Olafnak valamilyen hozzáférés a finanszírozáshoz, illetve a, a multinacionális cég finanszírozási adataihoz, amikor a legnagyobb részletességről van szó, a legrészletesebb, lehető legrészletesebb nyomozásról noha, ugye egy nagyon sürgősen rendezendő kérdésről van, volt itt szó, akkor azért oda kell figyelnünk az összeférhetetlenségi kérdésekre és Érdekelne, hogy vannak-e itt valamilyen, valamiféle megállapodások, és a dohánycsempészet küzdelme, küzdelmével való kapcsolat miben áll. Emellett egy magánszemélyel való telefonbeszélgetésről készülő felvétel önmagában nem illegális, de ha ezt vádemelésre tovább hasznosítják, akkor például Spanyolországban ez úgy van, hogy a lehallgatott személyek, hogyha ők, őket terrorizmussal vagy mafia tevékenységgel vádolják, akkor lehet ezt így, akkor lehet így eljárni. Ebben az esetben azonban az általunk tárgyalt ügy esetében felvetődik ennek a jogszerűségének a kérdése, és érdekes kérdés az is, hogy a beszélgetés felvételének első részét miért használták fel, és a másik részét miért nem? Keszler úr, két perce van a válaszadásra. Igen, nos. A megállapodás a dohány ipari céggel gyakorlatilag egy jogi megállapodás, de hát nevezzük egyszerűen csak megállapodásnak, de ez a megállapodás nem az Olaffal köttetett. Gondolom önök közül, közül is többen tudják, hogy ezek olyan megállapodások, amelyek a nagy dohányipari cégek között köttettek, valamint néhány tagállam között, illetve elnézést, javítja magát a felszólaló, az összes tagállam között, és a bizottság között, tehát az OLAF Nak ugye nem áll jogában ilyen jellegű megállapodást kötni. Tehát az Olafnak ehhez nincs köze. Másodszorban ezen megállapodások eredményeképpen az Olaf egyetlen egy eurócentet sem kap, semmiféle összeget nem kap az Olaf. A bizottság igen, és a tagállamok is. A Kont bizottság és a Kokobó is, valamint a parlament is ezt üdvösnek tartotta annak idején. De az Olafnak semmiféle megállapodása nincs dohányipari cégekkel, és nem kap tőlük pénzt. Ami a telefonhívásokat illeti, mi nem végeztünk lehallgatást, nem is végzünk ilyet, nem végeztünk, nem is fogunk, ebben az ügyben sem történt ilyen. Amikor magánszemélyel telefonbeszélgetést folytatunk, akkor ezt felvettük ebben az esetben, tehát ez teljesen jogszerű, és ha nem, hát akkor majd erről dönt a bíróság, hogy ez nem volt jogszerű. Vilánk. Köszönöm szépen. Még egy kiegészítő kérdése van, Ejjeleszender asszony, vagy elégedett? Két perce volt, ezért kérem, legyen rövid. Igen, köszönöm. Élnék a lehetőséggel, még egy kiegészítő kérdésem volna Keszler úrhoz. Ön azt mondta, hogy főigazgatóként, az Olaf főigazgatójaként, ön nem vett részt közvetlenül a vizsgálatban. A kérdésem az volna, hogy ön konkrétan milyen szerepet is játszott? Voltak ugye meghallgatások, többek között Máltán is járt. Tehát a vizsgáló biztos mint olyan szerepe egyébként hogyan definiálandó, és ha ön nem vett részt közvetlenül a vizsgálatban, akkor milyen szerepet játszott konkrétan? Úgy tűnik, hogy egy kicsit hiperaktív részvétel volt tapasztalható az ön részéről. Aztán a News Europe-ban az volt olvasható, hogy a, a Szánkó főigazgató val volt egy levélváltásuk. A dohányipari cégekkel kötött megállapodásokra vonatkozóan szerintem ez ellenmondásban áll néhány nyilatkozattal, amelyet öntett az imént. Először is a végéről kezdeném a válaszadást, ami az a levélváltást illeti, és az arról szóló cikket az újságban, én is az újságból értesültem. Erről az mi dossziénkban ilyesmi nem szerepel, csak hogy tisztán lássuk a helyzetet. Ez nem egy olyan kérdés, amelyel én foglalkoztam volna. Nem tudom most erre reagálva mit is mondjak, tehát az e-mailekről nem tudok mit mondani. Ami az én szerepemet illeti, én vagyok az Olaf főigazgatója, és az Olaf szabályzata szerint, amelyet szinte fejből is idézhetnék. Én vagyok az a személy, aki felel a vizsgálat lefolytatásáért, és a szabályzat szerint én vagyok az, aki megnyitja és lezárja az összes vizsgálatot, és én vagyok a szabályzat szerint az a személy, nem is delegálhatom egyébként ezt a feladatkört, én vagyok az a személy tehát, akinek jóvá kell hagyni az Olaf által folytatott bármely vizsgálati lépést. Hogyha egy meghallgatásra kerül sor az olaf vizsgáló biztosai által, akkor nekem ezt jóvá kell hagynom írásban. Tehát, más szóval, én felelek bármiféle vizsgálati lépésért. Én, folyt, én felelek a vizsgálat lefolytatásáért, annak megnyitásáért és lezárásáért is. Tehát nem tudom, hogy én vizsgálóbiztosként megfelelnék-e, avagy sem, de hát nem is ez a kérdés. Én felelek tehát összességében az alapvizsgálataért, Ugyanez igaz a meghallgatásokra is, hogyha egy vizsgáló biztos meghallgat valakit, akkor az ő mandátumát én adom meg, nekem kell aláírnom a jóváhagyást arra, hogy ezt elvégezheti. Néhány esetben én részt vettem a meghallgatásokon, amelyeket én jóvá is hagytam, és részt vettem, mint azok felelőse, ezeken a meghallgatásokon a vizsgáló biztosokkal együtt. Köszönjük szépen! Az ALDE frakció részéről következik most a következő kérdező, illetve a zöldek kérdezője lenne a következő. Bárt? Ja, Köszönöm. Ígérem, rövid leszek. Keszler úr, ha megengedi, visszatérek október 15-ére az ön szolgálatai Catherine D. asszonynak ekkor a délután folyamán egy jelentést küldtek el, de úgy tűnik, hogy az információ, amit ez tartalmazott, az nem volt teljes, és a felügyelőbizottság csak részleges információt kapott. Az a benyomásom tehát, hogy ezt elfogadhatónak tartják, és ezért nem tartották szükségesnek azt, hogy teljes dokumentációt nyújtsanak be a felügyelőbizottságnak. Felvette a kapcsolatot Barózó úrral, és volt egy megállapodás Barózó és Dali biztosok között, hogyha utóbbit elmozdítják, akkor nyilvánosságra kerül az ügy. De miért tartott ilyen soká az, hogy az a felügyelőbizottságot is pontosan tájékoztassák valami olyasmiről, ami már közben nyilvánosságra került. Három nappal azután, hogy már a nyilvánosság is tudomást szerzett a, az eseményekről, csak ez után tájékoztatták a részletekbe menően a felügyelőbizottságot is. Gyorsabban kellett volna eljárni valószínűleg. Tehát miért nem volt megállapodás önök és Barózó úr között, például arról, hogy mondjuk még egy öt napot a nyilvánosság kizárásával foglalkozzanak az ügyel? Válasz. Szeretném tisztázni. Barozó úrral nem, volt, nem vettem fel a kapcsolatot a vizsgálat előtt, alatt vagy után közvetlenül. Az összes kapcsolatfelvétel, tehát ezt tisztázásként szeretném mondani. Catherine Day volt az első, aki nekem az Olafnak elhozta az kezdeti információt. Természetesen Barroso úr részéről és tudtával tette ezt. Éppen ezért adtuk neki, ennek a hölgynek a végső jelentést, hogy ő továbbítsa Barroso úrnak azt. De ezzel párhuzamosan, titkosan, rejtett módon semmilyen kapcsolatunk nem volt Barroso elnök úrral. Egyetlen ponton sem. Tehát nem is lehetett semmilyen megállapodáson vele. Ezt szerettem volna tisztázni, hogy a félreértéseket elkerülhessük ezzel kapcsolatban. Minden írásban történt, és minden olvasható a dossziékban. Azzal a tényel kapcsolatban, hogy ezt a dossziét elküldtük a bizottságnak, és ugyanakkor előkészítettük azt, hogy a dosszié eljusson a felügyelőbizottsághoz is. A felügyelőbizottságot nem kell tájékoztatnunk, mielőtt az intézményeknek elküldenénk az ügyet. Több százezer esetben több száz esetben évente így járunk el, hogy elküldjük az ügyet az illetékes intézménynek, és soha nem tájékoztatjuk előzőleg a felügyelőbizottságot erről. Az Európai Bizottság ebben az esetben is éppen ezért néhány nappal a, az igazságszolgáltatás előtt kapta meg az információt. És miután a bizottság megkapta a jelentést, előkészítettük a felügyelő bizottságnak küldendő jelentést is. A szabályzatunk is ezt így írja elő. Ön azt állítja, hogy részleges információt kapott csak a felügyelő bizottság. Ez igaz, de félreértelmezhető. Az Európai Bizottságnak elküldjük tehát a jelentést, elküldtük a jelentést, és elküldtük az interjúkat, a, me- a meghallgatásokat, amelyeken szerepelt a biztos úr is. De mit küldünk el a felügyelőbizottságnak? A felügyelőbizottságnak azt küldjük el, amit az ő vele való munkakapcsolatunkat szabályzó szabályzat előír. Egy az Európai Adatvédelmi Biztos által kiadott jogilag kötelező érvényű vélemény határozza ezt meg. Ez a dokumentum kimondja, hogy egy rövidített és anonimmá tett verzióját kell, hogy a jelentésnek elküldjük a felügyelőbizottság részére. Ez előtt az ügy előtt megszületett ez a jogilag kötelező érvényű vélemény, tehát mi úgy járunk el, ahogy el kell járnunk a jogszabályok értelmében. Mi történt? Az, hogy azonnal, miután ezt az információt megkapták, kérvényezték tőlünk, hogy teljes mértékben hozzáférjenek az ügyhöz. És nem két napra, hanem egy hónapra kértek. És mi még soha nem történt. Soha nem kértek bennünket arra, hogy várakozzunk. Tehát ilyen még nem fordult elő természetesen teljes mértékben hozzáférhettek az összes dokumentumhoz, még azelőtt, hogy az igazságszolgáltatásnak elküldtük volna a dokumentumokat. CL, Köszönöm szépen az ECR-nek van még lehetősége kérdést feltenni. Andreasen asszony az eljárás során, ő lemond erről a lehetőségről, és most az eredmény az, ami már volt. Két kérdése van még a néppártnak, és egy kérdése a szocialisták demokratáknak. Ki szeretne? Gressle asszony. Köszönöm szépen. Hát ez nagyon érdekes. Tényleg önnel vitát folytatnék, Kessler úr, hiszen ön azt mondja, minden legális, amíg a bíróság az illegalitást, a jogszerűtlenséget be nem bizonyította, vagyis én betart, én csak akkor tartom be a jogot, hogyha be kell tartani, mert elkapnak ezt üzeni ön nekünk, és ez a jogértelmezés, amit már többször rámutattam, nos, hát ezért várom el, hogy eltávolítsák önt a hivatalából emiatt a jogértelmezés miatt. Tehát az nem egy üzenet, hogy azt mondjuk, hogy a, ha, ha jogszerűtlenség bizonyítva van, akkor jogszerűtlen. A jog lényege éppen abban áll, hogy bírósági ítélet nélkül is betartjuk. Ezért eh, vagyok úgy megdöbbenve, és ön azt mondja, amíg nem kapok bírósági ítéletet, addig ezt csinálom. Ez a telefon történet egyébként érdekel, tehát hogy felszólít látja a tanút, hogy egy magánbeszélgetést rögzítsen a partner tudása nélkül erről, ezt ön utasításba adta, vagy saját ötlete volt ez a hölgynek? Keszler úr, két percben. Ami a jogszerűséget illeti. Ami illegális az, ami sérti a jogot, mert ennyi, pont. Természetesen lehetnek véleménykülönbségek. Nyilvánvaló számos esetben mi jogszerű és mi jogszerűtlen. Hát ezért vannak a bíróságok. Nem én döntök, nem ő dönt, hanem a bíróságok döntenek a végén. Ezért vannak itt. És eljárásokat kell kialakítani arra, hogyha valami megfelel a jognak, vagy nem felel meg. Ami pedig a telefonhívásokat illeti, csak meg tudom ismételni, amit már mondtam. És ezt nem tudom tovább elmélyíteni, hogy mi történt vagy azzal kapcsolatban, amit elmondtam, az történt, és teljesen jogszerű véleményünk szerint egy magánszemély egyszer előtte, egyszer pedig a vizsgálatok közben már, vagy a nyomozás során felvette a beszélgetést, és ezt már mondtam, a tevékenységi jelentésben is ugyanez szerepel. Ennyi. És hogyha jogszerűtlen valami, hát igen, ha valami jogszerűtlen volt, hát van persze, mindig van ilyen lehetőség, de van megfelelő érvünk, hogy ez teljesen jogszerű arról nem is beszélve, hogy nem, nem semmiféle hatáskört nem használtunk ki, hogy bár hogyan beleavatkozzunk egy telefon beszélgetésbe. Egyszerűen nem éltünk nekünk adott jogkörökkel. Gereszle asszony egy pontosító kérdés. Olaf épületben Olaf felszereléssel, egy Olaf tisztviselőjen létével a jogi elemzést ne felejtse el, küldje el nekünk azt is, amit a tanács kért és azt gondolom, van itt egy alapvető félreértés, ami a hivatal függetlenségét illeti. Természetesen ön független. Mi azt szeretnénk, hogy függetlenül folytassa el a vizsgálatot. De hogyha ezt elvégezték, akkor ugyanúgy értékelni kell, meg ellenőrizni kell. Részünkről is erre szükség van és a felügyelő bizottság például, hát amiről ön ábrándozik, hogy teljesen függetlenül az időtől és a tértől dolgozhat, tehát ez illuzorikus, és hát természetesen a bizottsági elnök még mitatkozunk arról, hogy ez egy önkétes visszalépés volt, vagy a bizottság elnöke döntött így, de lesznek kártérítés igények is, és ezt a kártérítést az adófizető fogja fizetni. Az alapszabály 22. cikke kárfelelősséget ír elő a köztisztviselő számára. Remélem ismeri ezt a cikket. Kessler egy percben. Tudom. Ismerem. Most pedig a szocialisták és demokraták kapnak még lehetőséget egy kérdésre. Van-e onnan ilyen jellegű kívánság? Ilyen nincs akkor a néppárt még lehetőséget kap, hogy tegyen fel egy kérdést, akkor még egyszer látom, valaki jelentkezik. Igen, Gressle asszony. Most szeretnék visszatérni a szerepjátékokra, amiket annyira kedvel nyilvánvalóan az Olaf, és az Olaf munkatársai szívesen szerepekbe bújnak. A számvevőszék előtt üzemi orvost játszottak, vagy spanyolországi lottó esetében Ugye ez történt itt a fő tanúval ebben az esetben. Szeretnénk megtudni, hogy az Olaf milyen gyakran használt ilyen lehetőséget, hiszen itt arról van szó, hogy ez a hivatal hogyan működik. Szerintem megdöbbentő, hogy az Olaf hamis információkkal bizalmába férközik valakinek a 35C és D kérdésekre vonatkozik ez, és ragaszkodom a válaszhoz. Keszler úr, két percben. Again, these issues are... Ezeket az ügyeket éppen ma vitatják meg a bíróságok Máltán. Úgyhogy, ha ezekről most részleteket bocsátani nyilvánosságra, ez akadályozná a büntetőjogi eljárást ott. Úgyhogy bármilyen vizsgálati hatáskör használata, vagy ezzel való visszaélés, erről nincs szó. Információgyűjtésről van szó. Arról, hogy megkongattuk a vészharangot. Hogyha valaki kiírja a nevét az ajtóra, akkor ha fel akarjuk vele venni a kapcsolatot, becsöngetünk. Ez a normális eljárás, és itt is egészen egyszerűen egy ilyen normális eljárásról van szó, amit bármilyen átlag állampolgár is megtehet. Köszönjük szépen, Gressle hogy most egy percet kap kiegészítő kérdést. Tehát fel, hát nem az átlagpolgárról beszélünk, aki esetleg szereti a szerepjátékokat, hanem az Olafról, akinek komolyan kellene vizsgálódnia, és akit, akinek be kellene tartania legalábbis a jogállami standardokat. Mi, hány esetben fordul elő, hogy az Olaf más személyazonosságot ölt magára, hogy úgymond beszivárogjon az érintettek közelébe, befér, belefér, odaférkőzzön. Keszler úr, egy perc a válasz az, hogy én, az én tudomásom szerint ez nem történt meg, még ebben az esetben sem. További felszólalók esetleg, azok részéről, akiknek még lehetőségük lenne erre, nem érkezett ilyen kérelem, így hát zárásképpen én elnökként szintén feltennék egy kérdést Keszler úrnak. Látta lehetőséget arra, hogy az OLAF vizsgálati eredményeit, eredményeit politikai fegyverként használhatják esetleg fel, és a jövőben milyen eh, eszközt kívánnak megragadni, hogy az ilyen jellegű visszaéléseket megakadályozzák. Well, I, I don't know if I am in a position to... Nos, hát nem tudom, hogy ilyen jellegű javaslatot tehetek-e, hát nem csak az Olafnak, hanem az összes érintett félnek, az intézményeknek is szólhat egy ilyen felvetés, hiszen az ön által említett elméleti esetben nem feltétlenül az Olaf ragadja meg ezen eszközöket, hanem akár a politikai szereplők is. Az elsődleges elővigyázatossági intézkedés amelyel itt is éltünk, az, hogy ne szivárogtassunk ki semmit. Hát. És ezt azt hiszem sikerrel meg is akadályoztuk. Az elmúlt öt hónapban ez volt a legnagyobb kockázat, amely aggasztott engem, és nagy volt ennek a kockázata. Nyilvánosságra kerülhettek volna bizonyos információk, és előfordulhatott volna, hogy bizonyos szervek politikai célokra használják fel ezen információkat, mielőtt bebizonyosodott volna valódi tényállás. A jog engem kötelez arra, hogy az Olaf vizsgálódásának eredményeit megküldjem az érintett intézménynek, ebben az esetben pedig az igazságszolgáltatásnak is továbbítanunk kell ezeket. Ezt meg is tettük bizalmas módon, és hát a levont politikai következtetések lehetnek hibásak, de ezt nem lehet bizalmasan kezelni, titokban tartani. És ez történt. Én nem látok lehetőséget arra, de lehet van másnak más javaslata, én nem látok lehetőséget arra, hogy megkerüljük azt az eshetőséget, hogy az OLAF vizsgálati eredményeinek legyen politikai visszhangja. Nekünk meg kell küldenünk, kötelesek vagyunk megküldeni az érintett intézménynek az eredményeket. Úgy gondolom, tehát az érintett intézménynek tudnia kell, mi a vizsgálat eredménye, ugyanakkor azonban magának az intézménynek független módon kell meghozni a saját döntéseit saját felelősségi körében eljárva. Köszönjük! Az én kérdésemmel még további reakciókat váltott ki, kérem mindenki röviden szóljon csak hozzá. Kresszlasszony, csak szerettem volna tájékoztatni a főigazgató urat arról, hogy múlt, éven Berlinben, múlt évben Berlinben egy ünnepségen jártam, és a német autóiparban ketten kérdezték tőlem, hogy milyen vizsgálat zajlik a biztos ellen, akkor még nem került nyilvánosságra az ügy. Ennyit arról, hogy mennyire sikerült elkerülni az információk kiszivárogtatását. Elnök, van-e a frakciók részéről más hozzászólási kérelem? Úgy rá, látom nincs. Akkor köszönöm minden résztvevőnek, köszönöm Kessler úrnak a részvételt, köszönöm a képviselőknek is, és akkor ezzel ezt a napi rendi pontot lezárhatjuk, azt hiszem. Úgy gondolom az általunk választott eljárás jónak bizonyult, így sikerült intenzív párbeszédet folytatnunk. Most megszakítanám röviden az ülést. Megadom asszonynak a szót, lenne egy kérése, de azt követően néhány percre megszakítanám az ülést, mert nagyon intenzív munka folyt most, és utána majd folytatjuk. Greszle asszony először is. Szeretném azt a kére, kérelmet megfogalmazni, hogy Dej főigazga, főtitkár nőt, főtitkár asszonyt és Krocsi asszonyt is hallgassuk meg. És, és Destori Kocsi asszonyt és Dej asszonyt, tehát hallgassuk meg ez a kérés? Röviden, elnök úr. Hogyha a parlament kívánsága ellenére nem hajlandó lemondani a főigazgató úr, akkor meg kell vizsgálni, hogy milyen jogi lehetőségek vannak arra, hogy az ő dacával kapcsolatban fellépjünk, mert nem tudjuk elfogadni adott esetben, ha nem tudjuk elfogadni, hogy folytassa a főigazgatósági munkáját. Támogatom, elnök úr. Kreszle asszony, mondja Mulder úr, hogy ez a két személy is jöjjön el a bizottságunkba a meghallgatásra. Uh-huh. Um... Ich habe jetzt äh, von verschiedener Seite gehört, dass több részről is megfogalmazódott most, hogy äh, hívjuk meg a főtitkárasszonyt. Azt javasolnám, hogy az egyik következő ülésünkre hívjuk meg őt, ha csak ma délután Semeta biztos úrral folytatott megbeszélésünk során nem derülnek ki új információk, amelyek ez ellen szólnak. De úgy látszik, hogy kialakulóban van egy többség, amely azt kéri, hogy hívjuk meg a főtitkárasszonyt. Jean-Pierre Odi a jogi, jogi felvetésére pedig majd reagálni fogok, miután egyeztettem a titkársággal. Ezzel tehát a napirendi pontunk végére értünk, negyed órára megszakítjuk az ülést, és 11 óra 45-kor folytatjuk az ülést. Uh, Sigmantas, uh, would you be ready to uh, join? Okay. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf wieder... Tisztelt Hölgyeim és Uraim, akkor újra folytatnánk a munkát. Köszönöm a megértésüket, hogy az intenzív eszmecserét követően rövid szünetet kellett tartanunk. A 19-es napi rendi pontot, pontra térnénk most rá. Tegnapi megállapodásunknak megfelelően külön jelentés a kohéziós politika energiahatékonyságba történő befektetéseinek költséghatékonysága tárgyban. Szigmentes Bálcsitész a jelentéstevőnk, és itt van Harald Wögerbauer az Európai Számbevőszék részéről. Kérdezem, hogy a jelentéstevő kérje a szót, akar-e bevezetőt tartani a témához. Bácsi Tiszúr parancsoljon. Köszönöm szépen a számvevőszéknek és képviselőjének a munkát, hiszen egy nagyon fontos és érdekes dokumentumot dolgoztak ki. Ez a dokumentum három tagállam tapasztalataira alapszik. Ezek kapják ugyanis a legnagyobb, legkomolyabb finanszírozást. Az energia hatékonyságra és az energia hatékonyság fejlesztésére költik a legnagyobb összegeket. Ennek örülnünk kell. Eddig nem volt felügyelőti vagy ellenőrzési rendszer, és a finanszírozási források kiutalása előtt nem voltak megfogalmazva elvárások, vagy semmilyen mérési keret. A következő pénzügyi keretre azonban ezt szeretnénk kidolgozni. Természetesen a múltban most nem akarunk már nagyon vájkálni. Vannak olyan tagállamok, amelyek ezeket a projekteket 50%-os rentabilitással használták fel. A szemvevőszék azt javasolja, hogy a kohéziós alapokat kössük az igényekhez és az igények folyamatos változásához, a felügyelethez, illetve az összehasonlítható kritériumnak való megfeleléshez. Ezek a kritériumok azért fontosak, mert segítségükkel meg lehet határozni azt, hogy mely beruházásoknak legjobb a megtérülése. Ezek alapján olyan követelményeket lehetne kidolgozni, amelyeknek jelentős hatása van az alapok elosztására. A számvevőszék képviselőivel, illetve az Európai Bizottság illetékes képviselőivel is ezzel kapcsolatosan tárgyalásokat kell folytatnunk. Az Európai Bizottság nem lehet felelős az összes projektért egyedül, ezért meg kell határozni a követelményeket és a mutatókat, amelyekre alapozva utána értékelni lehet, hogy a beruházások mennyire térültek meg. Mindannyian tehát ebben egyetértettünk, és kimondtuk, hogy energetikai egységenként kell meghatározni a költségeket. Az alapok legalább 20%-át arra kell fordítani, hogy az energia hatékonyság javuljon. Ez azért fontos, mert így tudjuk elérni az energiahatékonysági célkitűzéseket. Bizonyos tagállamok tapasztalatára alapozva, például vegyük mondjuk Franciaország példáját, amikor egy épületet renoválnak, több mint 500 négyzetméter alapterületűnek kell lenni ennek az épületnek ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű vagy nagyságrendű öm, energiát meg tudjunk takarítani, és egy ilyen nagy épület renoválása és az e beruházáshoz való hozzájárulás a leghatékonyabb felhasználása az adófizetők pénzének. Hadd térjek vissza röviden a jövő kérdésére. Minden projektnek van négy-öt olyan állomása, amely során mérhető az energiahatékonyság, illetve ennek a javulása. Minden projekt esetében más-más időkeretet kell azonban meghatároznunk. Minden projekt egyes etapjainak összehasonlíthatónak kellene lennie. A szemvevőszék már is hangsúlyozta azt, hogy szükség lenne arra, hogy az Európai Bizottság ellenőrzést gyakoroljon. Az illetékes főigazgatóság véleménye szerint a bizottság nem tud felelni az összes projektért, csak mondjuk 30 százalékukat tudja vállalni. Ezért nagyon fontos lenne, hogy legyen egy egységes rendszer az Európai Bizottságon belül, amelynek segítségével meg tudnánk-e határozni, hogy az egyes tagállamok az energiahatékonyság területén elérték-e a kitűzött célokat. Mert nem szeretnénk néhány év múlva azt a következtetést levonni, hogy Hát sajnálatos módon nem sikerült elérni a célokat annak dacára, hogy a rendelkezésre álló összegeket elköltöttük. Végezetül szeretnék ismét köszönetet mondani a számbevőszéknek és az Európai Bizottságnak a megértésükért. A munkadokumentumomban is ezeket az elveket említeni fogom, mert úgy gondolom, hogy a jövő szempontjából nagyon hasznosak lennének. Most pedig állok rendelkezésükre, hogyha kérdésük van, és szívesen reagálok kollégáim javaslataira is. Köszönöm, Köszönöm szépen. szépen az előadónak, most pedig az Európai Számbevőszék képviseletben Mögen Bauer úr. Bár úr. Köszönöm szépen. Az előadó már egy néhány dolgot megelőlegezett azokból a következtetésekből, amit a számbevőszék készített. Örülünk, hogy az előadó velünk együtt már a jövőbe tekint, azt gondolom, hogy gyümölcsöző vitához vezethet ez. És már láttuk, hogy az Európai Bizottság a megjegyzéseinkre, a jelentésünkre reagált, pozitívan reagált. A számvevőszék jelentésének az a célja, hogy a jövőben rámutasson arra, hol van javítási potenciál. Ilyen értelemben jó úton járunk. Szerintem ennek ellenére azt kérném, hogy röviden hadd mutassam be, hiszen az idő is azért előre haladt, Röviden szeretnék rámutatni, mik a legfontosabb kijelentései a mi jelentésüknek, hogy a képviselők részletekbe menő tájékoztatót kapjanak, meg hát azokról is, amelyekről mi még külön szeretnénk beszélni. Az intézkedések fő céljai következők voltak. 2000 óta a kohéziós politika keretében 5 milliárd eurót költöttek energiahatékonysági intézkedések társfinanszírozására a 2014-2020-as tervezési időszakra vonatkozóan az Európai Bizottság 17 milliárdos kötelezettségvállalást teljesít. Itt láthatjuk, hogy ezzel egy súlypontot jelölnek ki. Ahhoz, hogy elérjék a célt, a 2020-ra a CO2 kibocsátás 20%-át megtakarítsuk. Az intézkedések célja az, hogy az energiahatékonyság biztonságot növeljük, és költséghatékonyan lépjünk fel. Tény azonban az is, hogy a beruházások nem voltak költséghatékonyak. Költséghatékonyak a tipikus beruházások, a következők voltak épületszigetelés, energiahatékony ablakok, nyilazárok, hőszabályozás, stb. De a kritika főpontjaként azt kellett megállapítanunk, hogy a források legfeljebb 20%-ban kerültek felhasználásra energiahatékonysági intézkedések keretében. Ezek mindenek előtt a nagyobb projektek kísérő intézkedései voltak, tehát egy projektre projektbe beruháztak, mindenek előtt olyan beruházásokat eszközöltek, amelyek nem energiahatékonysági célokat szolgáltak, mint például, hogy szebb tereket, szobákat alakítsanak ki, átépítsenek, esztétikai átalakítás. Ez persze kívánatos dolog, csak éppen nem ezen intézkedések célja volt. Az Európai Számvevőszék megvizsgálta 2007 és 2013 közötti ideirányuló intézkedéseket. A legnagyobb hozzájárulás csak az EFRÉ-ből és a kohéziós alapból olyan intézkedéseket vizsgáltunk, amelyek a legnagyobb támogatást élvezték. Csehországban, Olaszországban és Litvániában vizsgálódtunk. 2011 végéig ezek az országok a mindenkori operatív programjaik tekintetében 1,2 milliárd eurót kaptak. Ez 33 százaléka az összes 2010-2013 időszakra kiválasztott projektek. Négy operatív programot vizsgált a számvevőszék és próba szerűen 24 beruházási projektet vizsgált meg középületek körében. A 75%-ban a projektek esetében nem lehetett igazolni, hogy az energia megtakarítás célját mennyiben érték el, hiszen nem voltak megfelelő mérések, megbízható mérések. Mik tehát a vizsgálat eredményei az operatív programok keretében, a megvizsgált operatív programok sem ne, nem jártak szektorális vagy regionális igényelemzéssel, és nem vizsgálták meg azt sem, hogy megfelelően elérték-e a célokat. A költséghatékonyság nem volt döntő jelentőségű tényező a programok esetében, egy esetben sem, amikor az energiahatékonyságról beszélünk. Pozitív példát jelent Belgium és Dánia. Dániában például az szerepel, hogy egy amortizációs időszak legfeljebb 5 év lehet az ilyen beruházásokra. Flandriában maximum 7 éves amortizációval számolnak, ezt három éven belül meg el kell írni. Csehországban van egy államon belüli amortizációs cél, ami 5 év, az ipar esetében 7 év a szolgáltató szektor, és 21 év a háztartások esetében. A Cseh EU program tartalmaz célt, gigazsúlban kifejezve a megtakarított energia esetében, azonban ez gyakorlatban 28 és 61 év közötti amortizációs időszakkal jár együtt. Olaszországban annyira alacsony van az energiahatékonysági cél, ami nagyon hosszú amortizációs időszakot jelent. 288 és 444 év között volt ez, attól függ, hogy éppen milyen energiára számolunk. A kohéziós támogatás Litvániában 861 euróból indultak ki a megtakarításoknál, ez 72 és 96 év közötti amortizációs időszakot jelent. Itt láthattuk, hogy túlságosan hosszúak ezek a leírási időszakok. Az eredmények azt mutatják, hogy a kiválasztott projektek támogatása esetében nem határoztak meg célokat a megtakarításnál, hanem a fő oka az volt, hogy komfortjavítást irányoztak elő, és ennek járulékos hatása volt csak az energiahatékonyság növelése. Az energiavizsgálatoknál a következőket kell még megjegyezni. Olaszországban nem volt energiavizsgálat a projektek előtt, Litvániában 8-ból 2 esetben, Csehországban energiavizsgálatokat középületeknél végeztek, amikor 1500 gigazsúlnál nagyobb a fogyasztás évente, de ez e, igencsak költséges opciókat javasolt ez a vizsgálat, és nem voltak ezek igazán költséghatékonyak a javaslatok. A projektek megfelelő konkrét eredményekkel is jártak, például nyilazárókat cseréltek ki, vagy szigetelték az épületeket, a biztonsági előírások jobb betartása. A lényeg azonban a de mindenfélét meghatároztak, de az energiahatékonyság növelése az e- mellékes cél volt Csehországban. A méréseket végeztek, de csak ott végeztek méréseket, e, az eredményeket tekintve más országban csak becslésekre hagyatkoztak. Mik a legfontosabb eredmények a vizsgálat során az amortizációs időszak valamennyi projekt esetében túlságosan hosszú átlagban 50 év, vagyis egy-egy komponens felhasználási időszakánál is hosszabb, vagy ez egész épületről is beszélhetünk az EU legtöbb tagállama energiatámogatási intézkedések esetében 5 és 10 éves amortizációs időszakból indul ki. Hogyha ez határozza meg a vizsgálatokat, akkor azt láthatjuk, hogy 50 éves amortizáció esetén 10-20 százalék közötti energiahatékonysági felhasz, forrás felhasználás fordult elő. Voltak kivételes esetek is, ahol még sokkal magasabb volt az amortizáció. 146 év Csehországban, 104 Olaszországban volt egy eset, Klabíria, Litvániában 156 éves amortizációt jelentett volna. Az Európai Bizottság erre reagálva, hogyha középületekbe ruházunk be, akkor átfogó megközelítést kell alkalmazni, és nem csak az energiahatékonysági intézkedéseket önmagban végrehajtani. Az energiahatékonyság javítása legyen része egy épület teljes renoválásának, újjáépítésének. Ezzel az Európai Bizottság belátja, hogy az intézkedések fókusza nem az energiahatékonyság növelését intézte elő, ami eredetileg az intézkedések célja lett volna, hanem inkább egy kellemes mellékhatásként kezelték ezeket. Az ilyen jellegű kommentárok nem változtatnak azon, hogy az energiahatékonysági beruházások a teljes renoválás keretében, főleg ha adófizetőpénzt is felhasználnak, egy megfelelő megtérülést kell, hogy biztosítson. Ez nem lehet 150 év. Ilyen értelemben azt is rögzíteni kell, hogy a CO2 kibocsátási célt 2020-ig 20%-os csökkenést irányoztunk itt elő. Ezt csak akkor tudjuk elérni, hogy ezt a 17 milliárdot, amit az Európai Bizottság előirányzott a következőikre, tényleg arra használjuk fel, hogy az energiahatékonyság jobb legyen, és a végén ne kelljen megállapítani, hogy megint csak 10-20 százalék vagyis 1,7 vagy 3,4 milliárd menne az energiahatékonyságra összesen a 17 milliárdból, hanem más célokra használják ezt fel, amikre persze szintén szükség van, de nem ebből. Ami most az, a számvevőszék ajánlásait részleteiben illeti, a bizottság készítsen egy igényelemzést, értékelje az energiafelhasználást és a gazdaság energia megtakarítási potenciáját is állapítsa meg a siker mérésének szükségességét e, úgy kell megállapítani, hogy mennyire hatékony ez. Aztán összehasonlítható mutatók bevezetése az összes területen, valamennyi operatív programnál az energiahatékonyságból kiindulva kell mérni, és hogy mennyit tudunk megtakarítani a megtakarított energiaegységek, illetve az amortizációs időszakot is rendszeresen meg kell nézni, hogy betartják el. Biztosítani kell, hogy a nemzeti hatóságok gyűjtsék az adatokat, és a bizottság ezeket összevezesse az Európai Bizottság az energiahatékonysági beruházások esetében egy maximum amortizációs időszakot kell előírni. Ezt költségoptimalizálási szintek megállapításával lenne támogatható. Adott országokban, ahol ilyen szinteket még nem határoztak meg, ott energiavizsgálatokat kell végezni, és ezek legyenek a kritériumai, hogyha kiválasztunk bizonyos energiahatékonysági projekteket. Végül pedig egy személyes megjegyzést engedjenek meg az Európai Bizottságnak megfontolásra ajánlom, hogy a jövőre tekintve beruházási projekteknél, ahol különböző intézkedések kerülnek sorra, mint az energiahatékonyság javítása, renoválási költség, regionális fejlesztés, hogy ez közösen megvalósítható. Hát nem lenne e- itt észszerű, hogy már a programozási időszakban különbséget teszünk arra, hogy milyen forrásokat, mennyit egy-egy célra költünk, és milyen forrásokból vesszük ezeket a pénzeket. Nagyon szépen köszönjük a beszámolót. Mielőtt megadnám a szót az Európai Bizottságnak, szeretném megkérdezni, hogy a képviselők, tehát a szakbizottsági tagok közül szeretne valaki felszólalni. Úgy tűnik, hogy nem kíván senki hozzászólni, akkor az Európai Bizottság képviselőjét kérem, hogy a javaslatokkal kapcsolatosan nyilatkozzon, parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr is. Nagyon szépen köszönöm a tisztelt képviselőnek is a jelentést, és köszönöm a mi kollégáinknak is, a, illetve a számbevőszékbeli kollégáknak is a beszámolót, hiszen nagyon fontos ez a jelentés, főként amikor a következő programozási időszakról van szó. Négy pontot említenék, és röviden elmondanám azt, hogy eh, hogyan szeretnénk a számbevőszék ajánlásait átültetni a gyakorlatba a következő kontextusban kell látni a javaslatokat. A 2000-2006-os programozási, illetve tervezési időszakban 3 millió eurót költöttünk az energiahatékonyságra, 15-szörösét költöttük ennek az összegnek el. A következő tervezési időszakban 2007 és 2014 között 5 milliárd euróig terjedt ez a az összeg, hatalmas növekedés ez rövid idő alatt, amikor is az energiahatékonyság, mint olyan, nem volt kohéziós politikai célkitűzés. Enne, ebben a kontextusban kell látni a következő négy megjegyzésemet. Először is látnunk kell, hiszen máskülönben a politika végrehajtását nem tudjuk kellően értékelni, hogy ez a szakpolitika egy integrált politika, amely a gazdasági fejlődést hivatott szolgálni. Nem egy ágazati politikáról van szó, sem is ágazati politikák összességéről. Hadd magyarázzam el, mit jelent ez. Hogyha például egy szegény negyedben iskolát építünk, iskolát akarunk működtetni, minden gazdasági társadalmi hatást figyelembe véve, akkor ez egy integrált városfejlesztési terv részét kell, hogy képezze. Egy ilyen iskola energiahatékonysági dimenziója csak egy korlátozott dimenzió, egy egész nem más jellegű intézkedés sorozatnak az egyik vetülete hogy hadd mondjak egy másik példát, ugye a jelentéstevő Franciaországról beszélt. Franciaországban 200 millió euróval ebben a tervezési időszakban 1,2 milliárd eurót tudtunk mozgósítani az áttételi hatás révén a nemzeti és regionális forrásokból, hogy a szociális lakhatást fellendítsük, illetve javítsuk az energiahatékonyság területén is. Így közel 60 ezer család ma már jobb körülmények között él, és ami a legfontosabb, itt érek rá a mi politikánk jellegére, természetére, 16 ezer helyi munkahelyet is sikerült teremtenünk. Hiszen mindenek előtt a produktivitás, a termelékenység, a munkahelyteremtés és a növekedés a cél. Továbbá itt a közös irányítás érvényesül, és tudjuk, a számbevőszék mindig emlékeztet bennünket arra, hogy végeredményben is az EU költségvetésének végrehajtásáért felelünk. De hadd legyek világos, a tagállamok határozzák meg a kiválasztási kritériumokat az egyes projektekre vonatkozóan, a jogszabályok ezt világosan meghatározzák, tehát a tagállamok választják ki a projekteket, és a tagállamoknak a közbeszerzési szabályoknak megfelelően kell eközben eljárniuk, ami azt jelenti, hogy a leggazdaságosabb opciót kell választaniuk. Nem csak a legolcsóbbat, hanem a legköltséghatékonyabbat is. Tehát az Európai Bizottság csak annyiban felel a projektekért, amennyiben nagy projektekről van szó, és amikor a nagy projektekkel kapcsolatos döntéshozatalról van szó, olyan projektek esetében, amelyek meghaladják a 15 millió eurót. Költséghatóság elemzést készítünk, amelyeket a tagállamok rendelkezésére bocsátunk. Ebben a tervezési időszakban az Európai Bizottság 700 nagy projekt esetében fog közvetlenül döntést hozni, és itt vizsgálja meg az Európai Bizottság részleteiben a költséghatékonyság érvényesülését, hiszen ez a módszer tanunknak részét képezi. Sajnálatos módon a kiválasztott projektek között nem volt ilyen. And basically how to disentangle. A következő dolog, hogy össze kell hangolni legalábbis az elemzésben szeretnénk összekapcsolni az energiahatékonysági projektet a szélesebb körű politikai célokkal. A kifizetések Így tudja az Európai Unió világosan definiálni azt, hogy milyen megtakarítást tudunk elérni a beruházás révén. A 24 projektből, amelyet megvizsgáltunk, 2018 esetében a konkrét megtakarítást nem lehetett kiszámolni. Úgyhogy így nehéz világosan meghatározni azt, hogy mennyi a megtérülési idő. Mondjuk a 150 év, az csak egy talán elég rossz projekt esetében ö, volt megtérülési idő. Normális esetben azért nem szabad, hogy ez ennyire hosszú legyen. Amikor a szakértőkkel konzultáltunk, akkor elmondták, hogy a megtérülési idővel kapcsolatban nagyon nehéz összehasonlításokat tenni a projektek között, hiszen hasonlót a hasonlóval kellene összehasonlítani. Az általunk vizsgált projektek esetében erre nem nagyon volt lehetőség. És végül a megtérülési idő kiszámolásához az árakat és az árak alakulását is előre kell jeleznünk. A tagállamokban az energiaárak már a vizsgált időszak alatt is óriási változásokat mutattak. A klíma is más országonként, ráadásul 270 különböző régió és 27 tagállam nagyon különböző szakpolitikai irányvonalait is figyelembe kell venni. És végül egy kicsit ellentmondásos dolog számunkra. Mi az átfogó, mély renoválást szeretnénk látni. Azt szeretnénk, hogyha a pénzt arra használnák föl, hogy ne egy rövid megtérülési idejű, szükséges átalakításra kerüljön sor, amit amúgy a magánszektor tudna magától is finanszírozni, hanem nagyon méreható és hosszú távon megtérülő nagy beruházásokat szeretnénk támogatni. Úgyhogy 5, 10, 15, akár még hosszabb idejű megtérülés is lehet jogos egy ilyen átfogó és méreható átalakítás esetében. Miért hasznos az a projekt, és miért szeretnénk az új szabályzatban is továbbra is foglalkozni ezzel a területtel? Ezt az erőfeszítést három építőkőre alapoztuk. Az első építőkő a pénzügyi rész. Ahogy tudják, az Európai Bizottság meghatározta azt, hogy a pénzünk 20%-a a fejlettebb országok és régiók esetében energiahatékonyságra és megújuló energiaforrásokra kell, hogy legyen elköltve. A 2020-as célkitűzések elérése érdekében van ez így, hiszen szeretnék jelentős mértékben 2050-ig csökkenteni a széndiokszid kibocsátásunkat. Tehát az energiahatékonyságra minimum 20%, és 6% minimum az energiahatékonyságra és megújuló energiaforrásokra a kevésbé kedvező helyzetű régiók esetében is. Ez lenne a javaslatunk. Illetve a feltétel rendszereket határoztunk meg öm, első alkalommal, hiszen a tagállamoknak el kell mondani, hogy az energiahatékonysági irányelvekkel nek meg kell felelni, különben nem fognak energiahatékonysági projektekre pénzt kapni. Ehhez pedig energia ellenőrzéseket, energia auditokat kell végrehajtaniuk. Ez egy olyan új irányelv értelmében, született szabály, ami a korábbiakban még nem létezett. Aztán az épületekre vonatkozó irányelvnek is meg kell felelni, ez is egy előfeltétel. Úgyhogy a költség szempontjából optimális metódust kell a tagállamoknak alkalmaznia, akkor, amikor kiválasztják, hogy melyik projektre megy a pénz. A harmadik építőkő pedig az, hogy eredményorientált politikára van szükség, összhangban azzal, amit az Európai Bizottság szeretne látni. Ezért három mutatót javasoltunk az energiahatékonysággal kapcsolatban, ez egyébként a jelentésben is szerepel, úgyhogy ezt nem ismétlem el, van egy, de felülvizsgáltuk a költség hatékonysági mérési metódusunkat is. Az Európai Számvevőszéket is felkérték arra, hogy ezt a metodikát és az erről szóló vitát, erről szóló vitában vegyünk részt. Ágazati megközelítésre is szükség van. Mi itt az energia szektorra fogunk összpontosítani, és az Energia Főigazgatóság pedig kollégák fognak nekünk ebben segíteni. És végül jelen pillanatban a jövő szempontjából a pénzügyi eszközök és az új pénzügyi eszközök kidolgozása is az egyik fő prioritásunk. Tehát nem csak sima támogatást adunk, hanem az energiahatékonyság érdekében alternatív pénzügyi megoldásokat gondolkozunk, amelyeket például már Litvániában vagy Észtországban alkalmaztunk is. Összefoglalásul, ahogy az elején is mondtam, has, hasznos és inspiráló jelentésnek gondoljuk ezt a dokumentumot, és az új szabályozás előtt most érdekfeszítő vitáink kiváló alapja ez. Köszönöm szépen. Van-e megjegyzés, kérdés ehhez a témához? Jean-Pierre Odi. Szeretnék gratulálni az előttem szólóknak a rendkívül fontos információkért, amelyeket megosztottak velünk. Úgy gondolom, hogy nagyon hasznos lenne néhány dolgot pontosítani. A középületekre gondolok. A középületek esetében talán egyszerűbb öm, szabályokat meghatározni és indikátorokat, hiszen a választott képviselők használják ezeket. És a középületek esetében kevésbé fontos tényező az, hogy mennyire gyors a megtérülés. Ez a privát szektorban egy komolyabb érv. A magánbefektetők tartják fontosabbnak ezt. Franciaországban már vannak az építési engedély kiadása előtt is energetikai auditok úgy tapasztaltuk, hogy ez bizonyos esetekben tudja lassítani a privát beruházásokat. Ezt ellensúlyozni kéne valamilyen módon. Hogy egy oldalról a szabályozásnak való megfelelés és a célok elérése szerintünk továbbra is fontos, de nem szabad, hogy ez akadályozza az építési beruházásokat. Köszönöm szépen, Balcsitis úr. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Egy gyors megjegyzésem lenne. Egyik felső, felszólaló, sőt én sem említettem azt, hogy a közbeszerzéseknek milyen fontos szerepe van. Szerintem az egyik fő követelménynek kellene lennie az átláthatóság, az árak, stb. mellett e területnek is a közbeszerzések esetében kollégáim valószínűleg mindegyet fognak érteni abban, hogy a közbeszerzéseknek is jelentős szerepet kell játszania majd abban, hogy az energia hatékonyság szempontjából legkedvező projekteket válasszuk ki a támogatásra. Köszönöm szépen. Weisskeber úrnak szeretnék még egyszer. Weisskeber úr. Parancsa. No, Köszönöm szépen, elnök úr. Összetévesztettem Weiskerber kolléganővel. Csak egy rövid megjegyzés. A litván előadó felé szeretném megállapítani, hogy pont ezt csináltuk, megvizsgáltuk a közbeszerzés rendszerét, és ez nyilvánvalóan az ajánlásaink egyik pontja is, azt mondtuk itt, hogy a lehető legalacsonyabb költségekkel a legnagyobb teljesítményt kell elérni. Ez a célja. Költséghatékonyságról beszélünk. Még egy második rövid megjegyzés az Európai Bizottság felé. Nagyon örülök annak, hogy ilyen pozitívan fogadják az ajánlásainkat, és szerintem, amit önök a jövőre nézve elképzelnek, az mindenképpen örömre ad okot, és az Európai Bizottság mindenképpen a helyes úton jár. A számbevőszék kész arra, hogy itt közreműködjünk, hogy az irányelvek ténylegesen elérhessék a céljaikat. Vagyis arról van szó, hogy az együttműködésünket mindenképpen fel tudjuk ajánlani. Most még egy nagyon rövid megjegyzés a következőkhöz Ön azt mondta, hogy az Európai Bizottság egy integrált fejlesztési politikát követ, erre reagálnék most, ez nekünk világos, nincs is kifogásunk ezzel szemben, de ön is azt mondta, hogy önök egy összprojektet kívánnak értékelni, világos, hogy másképp ez nem megy, mi csak azt szerettük volna mondani még, hogy itt a 20-20-20-as cél, a 20-20-20-as cél, időközben egy politikai cél már, régebben ez nem volt politikai cél, tehát ez egy új helyzet, és itt azt javasoljuk, hogy a jövőben, hogyha 17 milliárdot adunk erre, akkor ezt a 17 milliárdot elsősorban, és ne 10-20 százalékban, hanem mondjuk 80 vagy 90 százalékban költsük energiahatékonysági intézkedésekre ez kell, hogy legyen a bizottság célja, ez egy közös cél kell, hogy legyen szerintem. Hogy ide hogy jutunk el, nos ebben nagyon szívesen, együttesen megpróbálhatunk egy pozitív utat találni valamennyünk érdekében. Köszönöm. Köszönöm, Mögerbauer úr. Igen, mi a cél? A kérdés az, hogy azokat a célokat ténylegesen elérjük, amelyeket tűztünk, hogyha épületet akarunk szanálni, energiahatékonyság nélkül, ezt meg lehet csinálni, ez egy döntés. Hogyha a költségvetés szempontjából világosan akarunk fellépni, akkor energiahatékonysági forrásokkal energiahatékonyságra kell törekedni, azt kell elérni vele mert különben felvetődik a kérdés, hogy az EU 2020-as stratégiája keretében nem tennénk-e jobban, hogy új technológiára költjük munkahelyteremtés és innovációra ezt a pénzt, mint sem régi épületek szanálására, hogyha ez nem az energiahatékonyság célját szolgálja. Ez nem egy triviális kérdés, hogy kastélyokat szépen szanáltak, vagy régi üresen álló épületeket valahol. Természetesen fontos dolog, hogy ez települési szintjén megtörténjen, de hát ez nem az energiahatékonyság erősítésének célját szolgálja. Vagyis költségvetési ellenőrzési szakbizottsági célunkat ön is ellenőrizte. Tehát ezt szeretnénk, hogy meghatározunk célokat, amiket el akarunk érni, akkor azok, azok elérésére kell törekedni. Tehát azt gondolom, hogy ez legyen a feladatunk. Köszönjük szépen az elmondottakat. Most pedig megkérdezem bár Hicis előadórat, hogy a végén kíván-e még reagálni erre. Labai trumpai, és tikrųjų. Csak két szó, elnök úr. Eszmecserét folytattunk, és természetes, hogy ez a kérdés nagyon fontos dolgokat vet fel. Például a közbeszerzés kérdését is. Nagyon fontos lenne, hogy ez elektronikus módon jöjjön, vagy valósuljon meg, hogy az emberi tényezőt ki tudjuk valahogy zárni. A 2020-as célok elérése is fontos szempont, és ahogy a számvevőszék képviselője mondja, illetve a bizottság képviselője, arról van szó, hogy egy olyan rendszert kell kiépíteni, amely a gyakorlatban is működik, amelyel ellenőrizni tudjuk, hogy minden jól megy el. Ja, Köszönöm szépen. Ezzel a napi rend ezen pontját lezárhatjuk. Ez az utolsó napi rendi pont egyébként az ebédszünet előtt, ezzel félbeszakítom az ülés és 15 órakor folytatjuk. 15 órakor itt találkozunk, és egy együttes ülés tart a Kont és a Libe. A PIF irányelvvel kapcsolatban Ingeborg Gressle és, és Aguilar úr az előadók, Juan Fernando és Semeta biztos úr is jelen van, és a PIF irányelvet fele fogjuk megvitatni. Jó, hát akkor délután találkozunk.